Chers collègues, nous ouvrons la séance. Euh, je vous présente tout d'abord les excuses. Kedves kollégák, euh, lássuk hozzá, először is hogy szeretném Albertini úr euh, nevében elnézésüket kérni, aki nem tud itt lenni ma közöttünk. Mindenki megkapta a napirend tervezetet, ezzel kapcsolatban nincs senkinek megjegyzése, úgy látom. A állásfoglalásra irányuló indítvány az Izland által elért haladásról szóló 2010-es jelentésről. Körülbelül 20 módosító indítvány érkezett a kollégáktól, ezeket fogjuk ma tárgyalni. E témában Christian Dampréda az előadója ennek az indítványnak. Preda úr, igen, itt van. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök úr románul folytatom, ha megengedik. A prima discuție pe care am avut-o în cadrul comitetului referitoare la acest raport. A legutóbbi szakbizottságunkban folytatott vita óta, amelyre egyébként február 10-én került sor, két fontos fejleményről tudok beszámolni. Egyrészt az izlandi elnök úgy döntött, hogy az ISAF megállapodást mm, április 9-én eh, népszavazásra bocsátja. Figyelembe véve ezt az új fejleményt, egy szobeli módosító indítványt nyújtottam be a tízes bekezdéshez. Ezt fel is olvasom. Üdvözli azt a tényt, hogy 2011. február 17-én az izlandi elnök um, népszavazásra bocsátja az izlandi parlament által benyújtott törvényjavaslatot, és 2010 um, májusi uh, jogsértési uh, eljárásra is utal, amelyet az EFTA indított az izlandi kormány ellen. És remélem, folytatja Préda úr, hogy valóban a többség támogatja ezt az új megállapodást, legalábbis ezt mutatják a közvéleménykutatások. Remélhetőleg pozitív lesz a népszavazás végeredménye április 9-én. A második fontos eh, fejlemény az, hogy az Európai Unió, Norvégia, Izland és a Feröer szigetek közötti tárgyalások a hetedik fordulója sikertelenül zárult a makréla erőforrások közös gazdálkodásának témájában. Egy szóbeli módosítót nyújtottam be ehhez, amit felolvasok. Ösztönözzük Izlandot arra, hogy a folyó tárgyalásokat tartsa fent azzal a céllal, hogy hosszú távú, fenntartható kvóta megosztási megoldást találjunk makréla ügyben vége a szóbeli módosító idézésnek, idézetnek. Ami a kollégák módosító indítványait illeti, ezek többségét támogatni tudom, mert véleményem szerint valóban gazdagítják, javítják az eredeti szöveget. Ugyanakkor van néhány módosító indítvány, amelyet nem tudom elfogadni. Először is az egyes módosító, Tarant és Sargentini kollégáktól érkezett az izlandi média kezdeményezés ügyében. Úgy vélem, hogy ez közvetlenül nem függ össze a csatlakozási tárgyalásokkal. Az egyes módosító második felében pedig hivatkoznak az Európai Unió belső helyzetére, szerintem ez semmilyen módon sem releváns az Izlanddal kapcsolatos állásfoglalásunkban. A kettes módosítő, amely Deva úrtól érkezett, nem hiszem, hogy tartanunk kell attól, hogy az izlandiak az ISAFE vizsgálat ügyében nem megfelelően jártak el. Szerintem megfelelő időt adtak a vizsgálóbizottságnak, hogy lezárja a munkáját, és a jelentés igen részletes volt, a bank és pénzügyi válság ügyében kimerítő magyarázatokkal szolgált. Ugyanakkor ha emlékeztessem önöket, hogy a volt miniszterelnök köt vizsgáló folyamat, vagy az őt érintő vizsgálat rendes ütemben folyik. A következő módosító az európai halászati alappal kapcsolatos. Szerintem túl korai lenne erről beszélni, mert a tárgyalásokban még a halászati fejezet nem került megnyitásra, még eh, egyelőre csak az átvilágítás folyik ennek a az át, aki ezen részének, ezért úgy gondolom, hogy túl korai lenne erről beszélni. Végezetül jó néhány olyan módosítót nem tudok elfogadni, amely azt javasolja, hogy törőjük részben vagy egészében a közvéleményre utaló részeket, az Unió és Izland közvéleményére utaló részeket. Ezeket a javaslatokat nem tudom elfoglalni, mert igenis fontosnak tartom a közvélemény említését. Politikai szempontból roppant fontos a csatlakozási folyamatban a közvélemény, és az Európai Parlament képviselőiként egész egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy ez ügyben ne nyilvánítsunk véleményt. Az Euróbarométer azt mutatja, hogy az Európai Parlamentben az izlandiak 56%-a bízik, és csak 28% az izlandiaknak bízik az izlandi parlamentben, tehát ez éppen ahogy említésre méltó. Köszönöm a figyelmüket! Monsieur... Köszönjük, Watson úr! Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék eh, gratulálni az előadónknak. Préda úr kiváló szöget tett le elénk. A lehető legtávolabbi uniós tagállamból jön, legalábbis ami az Izlandról való távolságot illeti, mégis úgy tűnik, hogy nagyon jól érti eh, Izland problematikáját. Elnök úr, semmi olyasmi nincs ebben a jelentésben, amelyért ellenezne az ALDE frakció. Egy-két apró kis módosító indítványt nyújtanánk be, amely inkább a megfogalmazást illeti, és nem a jelentés érdemi, tartalmi részét. Alapvetően három kérdés merül fel véleményünk szerint. Egyrészt az izlandi nép szándéka, akarata valóban kívánnak-e csatlakozni az Európai Unióhoz. <clears throat> Erről majd formálisan is véleményt nyilváníthatnak, ezt meg kell várni. A második kérdés a bank kompenzáció kérdése. Úgy vélem, hogy a megállapodás az elért megállapodás kielégítő, a helyi szervek, akik azok az önkormányzatok, akik izlandi bankokba fektetik pénzüket, talán legközelebb majd körültekintőbben járnak el, és a, a caveat impetor elve most is hasznos lett volna, de erről egy részletes jelentés készült, amely többé-kevésbé kielégítő kell, hogy legyen. A harmadik pedig a halászatot illeti, elsősorban a bálna halászatot, vagy vadászatot. E, erről majd megnyitjuk a tárgyalásokat. De tudnunk kell, hogy e, ez mennyire hagyományos ágazat Izlandban, Izland számára fontos, ez az izlandiak számára fontos, ugyanakkor a környezetvédelmi szempontokat is szem előtt kell tartani. A hatos bekezdés kapcsolatban a politikai kritériumok tekintetében a bírói hatalom függetlensége, illetve az igazságügyi miniszternek a bírek kinevezési tekintete van a domináns jogkörére utal. Nagyon kicsi országról beszélünk Izland esetében, olyan kicsi országról, ahol mindenki mindenkit ismert tulajdonképpen, és végül végsősoron valakinek a döntésekért politikai felelősséget vállalnia kell. Valószínűleg ez az oka annak, hogy a, a bírák kinevezés gyakorlatilag az igazságügyi miniszter egyszemélyes jogköre, Valószínűleg ha, történelmi okokból alakult ez így ki, lehet, hogy készen állnak ezt megváltoztatni, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy egy ilyen pici közösség esetében nagyon sajátosak a körülmények. Ezt, ezt tartsuk szem előtt, amikor mm, e témában tárgyalunk velük. Köszönöm. Köszönjük, Watson úr! Thank you, Chairman. I would just like to... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném meg kérdezni azt, hogy mit tudná nézni a jelentés készítő az egyes módosította a zöldek részéről, amely támogatja az izlandi modern média kezdeményezést. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes kísérletezés folyik most Izlandon jogi szempontból is. Megpróbálják megtalálni a szellemi tulajdonjog, illetve a szabad hozzájutás közötti kapcsolatot a média területén és szeretném, hogyha megvizsgálná a jelentés készítő a szóbeli módosítást, amely igazából fent, és legalább megpróbálná fenntartani a módosítás lényegét a végső jelentésben. Merci, madame. d'autres intervenants. Köszönjük. Kolléginám, van-e valaki még, aki szeretne hozzászólni? Felm úr. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok a jelentéskészítőnek ha kitűnő jelentésért. Póttag vagyok itt, de a Költségvetési Szabbizottságban viszont állandó jelentéstevője vagyok a bővítésnek, ezért mindenképpen érdekel ez a kérdés. Úgy vélem, hogy az, hogy hogyan foglalkozunk a módosítókkal, ez rendben van. Szeretném hangsúlyozni eh, azt, hogy mennyire fontos a 17-es módosítást elutasítani, mert úgy gondolom, hogy az információ nagyon fontos ezen témában. A Költségvetési Szabizottság májusban Izlandra utazik egy delegációval. Sajnos nem tudtunk koordinálni az önök szabizottságával, de ezért rendben van ez is mert ősszel nem tudunk menni, mert akkor vannak a költségvetési tárgyalások, ezek megyünk májusban. A legfontosabb az az, hogy elmondjuk, hogy van akarat Izland részéről, hogy megoldást találjanak a legfőbb problémákra, főként a a pénzügyi témákban eléggé bonyolultan járnak el, referendumot akarnak, de megmutatták azt, hogy hajlandóak megoldást találni a nehéz kérdésekre, mint például a halászat esetében nem kérnek derogációt vagy külön megoldásokat, tényleg megpróbálnak tárgyalni, és ez rendkívül fontos. Úgy vélem, hogy Izland mindenképpen előnyt jelentene Európa számára, mert stratégiai szempontból nagyon előrehaladott társadalmat képviselnek, nagyon sok mindent tudnak tengeri dolgokról, a halászatról, az energiáról, és igazából tanulhatnánk tőlük, és ez nagyon fontos erre rámutatni. Ugyanakkor azt is meg kell érteni, és ezt Watson úr és mások is kiemelték, hogy meg kell értenünk azt, hogy Izland egyedülálló, nagyon modern, nagyon előrehatott társadalom, de egy olyan társadalom is, amely nagyon is megvédi a kultúráját, a nyelvét és az életmódját, és úgy gondolom, hogy ezt el kell fogadnunk rugalmas megoldásokat kell találnunk. Két területet szeretnék kiemelni, amit még senki nem említett, de amelyek igenis érzékenyek lesznek, ez a mezőgazdaság, illetve a regionális fejlesztés. Vannak olyan régiók Izlandon, amelyek nagyon különböznek eh, attól az előre, attól a fejlett társadalomtól, amit láthatunk Reykjavikban. Tehát ezekre is megoldást kell találnunk, és információra van szükség, és ezért gondolom, hogy el kell utasítani a 17-es módosítást. Merci. Köszönjük. Ha senki más nem kér szót, akkor az előadónak adom meg válaszadásra a szót. Euh, Köszönöm, elnök úr. A kollégáknak a megjegyzéseket nagyon röviden reagálnék. A, először is a hatos bekezdéssel kapcsolatban Watson úr említette ez, Ez egy pozitív bekezdés, ahol pontosan nagyra értékeljük az izlandiak erőfeszítéseit, a bírói hatalom függetlenségének megerősítése terén. Jó eredményekről beszélünk, hiszen az igazságügyminiszter nevezi ki a bírákat, az Európai Bizottság ott ezt, ezt nem tudtuk tehát figyelmen kívül hagyni, és éppen, hogy felhívjuk a figyelmet az elért jó eredményekre és haladásra, sajátos karaktere van ennek a kis közösségnek, de hát a tényeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ha Hautala asszony megjegyzése reagálva az első módosítóval kapcsolatban, amikor a bevezetőmben, ahogy a bevezetőmben is említettem, úgy vélem, hogy az izlandi modern média kezdeményezés nem feltétlenül függ össze a csatlakozási tárgyalásokkal, ugyanakkor a módosító utolsó vagy második része Indrek Tarand és Judith Sargentini nyújtották ezt be. Az európai vívmányok az AKI módosításáról beszél, tehát ezért nem tudjuk egyben a formájában elfogadni ezt. Fálmúrnak pedig azt tudom válaszolni, hogy ami a 17-es módosítót illeti, amelyet a törlésre vonatkozó javaslat, szerintem igenis fontos, eh, hogy megemlítsük ezt a szövegben, éppen ezért nem tudom a törlését elfogadni. Köszönöm elnök úr, ennyit szeretem volna elmondani. Köszönjük. Tájékoztatom neked arról, hogy a szavazásra ma délután kerül majd sor. Eston asszonya folytatott eszmecserét követően egyből. A következő napi rendi pontra térünk akkor rá. A saját kezdeményezés jelentésről folytatott első eszmecsere. Maria Muniz de Urquiza jelentése az Európai Unió globális, mint globális szereplő, a multilaterális szervezetekben betöltött szerepe a Lisszaboni szerződést követően. Ezt a címet viseli tehát a jelentés. Azért, hogy segítsünk az eh, előadónak, a, egy külső tanulmányt rendelt meg a szakbizottságunk, tehát mielőtt eh, rátérnénk erre a jelentésre. Szeretném üdvözölni két szakértőnket. Üdvözöljük, uram, uraim, önöket. Remélhetőleg mindenki megkapta ezt a tanulmányt, kiosztották már. Manuel de la Roca és Vincenti Palacio a két szakértő, az Alternatív Spanyol Alapítvány nevében, képviseletében vannak itt, és mi most megadom nekik a szót, hogy kutatások eredményeiről számoljanak be. Thank you, Mr. President. And thanks. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak bennünket ide a Külügyi Szakbizottság elé a parlamentbe. És örülök, hogy bemutathattam ezt a jelentést, amely az Európai Unió globális szerepéről szól. Ez egy olyan jelentés, amelyben megpróbáltunk bizonyos problémákat, lehetőségeket feltárni, és megpróbáltuk felvázolni, milyen fajta cselekvést lehetne itt elérni. Ez nem egy végleges jelentés, ez még mindig nyitott a vita előtt, erre még mindig lehet vitázni. És szeretném, megha- szeretném meghallgatni az önök véleményét is. A fő célkitűzés ennek a jelentésnek az az, hogy megnézzük azt, hogy mit lehet tenni a Lisszaboni szerzés utáni EU-val, és utána tudná az EU maximalizálni részvételét a multilaterális szervezetek, szervezetekben. És ezért a jogi alapra fókuszáltunk, megnéztük az új kompetenciákat, illetve megnéztük a különböző szintjeit az EU részvételének, és megpróbáltuk megnézni azt, hogy jelenleg milyen változó szerepe van az Európai Uniónak, és ez azt jelenti, hogy megpróbáltuk megvizsgálni az EU dinamikáját, és azt, hogy olyan lehetne az Európai Uniót még legtöbbá tenni a multilaterális szervezetekben. Tehát a fő nemzetközi szervezetekre koncentráltunk, az ENSZ-re, a nemzetközi pénzügyi intézetekre, a NATO-ra, vagy az ebeszre. Megpróbáltunk megnézni a lehetőségek, illetve a valóság közötti különbséget, és a következőket találtuk. A multilateralizmus nem működik megfelelően, az Európai Unió nem használta ki a nemzetközi szintéren a teljes potenciáját. Ki kell használni az intézményi előnyöket az EU részéről, másrészt pedig a belső koordinációt is ki kell használni az Európai Unión belül, hogy erősíteni lehessen a koordinációs módszereket. Te a darwinista és funkcionalista vita között szerintünk mind a kettőre szükség van. Láttunk egy problémát, amely kicsit paradox azzal kapcsolatban, hogy, hogy nem több, hanem inkább kevesebb EU volt a Lisszaboni szerződés óta. Voltak akadályok az EU bizonyos tagállamai részéről, és ez egy képviseleti vákumot jelent bizonyos nemzetközi szervezetben. Az Európai Uniónak növelni kellene a jelenlegi státuszát minden egyes nemzetközi szervezetben, sokkal magasabb szintre kellene lépnie, teljes jogú taggá kellene válnia, és úgy gondoljuk, hogy a fő képviselő is maximalizálhatná a kompetenciáit, és erősíthetnék a nemzetközi szervezetekben való részvételt, biztosítva így a külső fellépés konzisztenciáját, például a humanitárius együttműködés a kereskedelem kapcsán, és ezek során a parlamentnek, a bizottságnak és a tanácsnak is együtt kellene működnie. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy nem a minőségre, nem a, nem a mennyiségre, a minőségre kellene koncentrálni, a külügyi szolgálat munkatársai kapcsán. Egy kooperatív fellépésre van szükség, és így jobban ki lehetne használni a, külső, a külügyi szolgálatot a különböző nemzetközi szervezetekben, például az ENSZ-ben vagy a pénzügyi szervezetekben. Vannak ajánlásaink az Európai Parlament számára, például sokkal dinamikusabb fellépésre van szükség a megállapodások szempontjából, úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament sokkal gyakrabban kellene, hogy kiadjon gyakorlati ajánlásokat a főképviselő számára. Végezetül mi a kollégám majd beszél a gazdasági részvételről. Úgy gondoljuk, hogy az ezben való részét abszolút prioritást érvez, megfelelő státuszt kell kapni a közgyűlésben az EU számára, és ezen kívül erősítenünk kell a regionális együttműködési szervezetben való státuszunkat, tehát azt jelenti, hogy csökkenteni kell az ENSZ központi logikáját. Tehát mindenképpen egy mm, pozícióra van szükség az EU számára, és be kell vezetni új állandó tagokat, csökkenteni kell a vétójogokat, növelni kell a, a, a többségi döntést, és így lehetne az Európai Unió hiteles szereplő a védelem és biztonság szempontjából. Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy először megköszönjem ezt a meghívást a parlamentnek, a külügyi bizottságnak, hogy meghívott minket, hogy a gondolatainkat itt összefoglalhassuk az Európai, Európai Unió globális szerepéről. Most, hogy ezt elmondtam, nagyon röviden végig mennék az ajánlásainkon, tehát hogy a három szervezet a legfontosabb szerintünk, az IMF, e a Világbank és a G20-ak. Ami az IMF-et e illeti, az EU képviselete és státusza talán a legfontosabb példája a következetlenségnek, tehát a nemzetek feletti testület, aminek globális érdekeltségei vannak, és közben a tagsága ezt nem tükrözi. Az itteni mandátum az mit tartalmaz? Az ECB munkája, tehát itt monetáris politika, makroekonomiai és fiskális politika, ez az egyik, ez viszont egyre inkább um, EU koordináción nyugszik, az EU-nak viszont nincsen formális képviselete az IMF-ben, még csak megfigyelőként sem. Az ECB a kompetens, és ő felel a monetáris politikáért, de nem az IMF tagja. Ezért eh, tehát még nincsen sem a eh, kormányzó tanácsban, sem a gazdasági tanácsban nem vesz részt. És az EU-nak egyébként sincsen semmilyen formális képviselete itt. Mit jelent ez? Ez a igazgató tanács kisebb országok képviselőiből áll össze, a legnagyobbak teljes jogú képviselettel rendelkeznek, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország kivételével. A többi ország országcsoportokhoz tartozik, és ezekben az országcsoportokban Európai Uniós és nem Európai Uniós országok vannak együtt. Tehát ez még a múltbeli helyzetet képviseli. Szerintünk a jelenlegi helyzet tehát korlátozza az Európai Unió képességét arra, hogy együttesen lépjen fel és koordinálja a tagállamok álláspontját. Ezért szerintünk a végrehajtott tanács szerkezetét át kell alakítani, hogy ez tükrözze az EU nemzetközi helyzetét, illetve a mostani helyzetet szerte a világban. Mit javaslunk? az EU-nak meg kellene próbálnia állandó megfigyelői pozíciót szerezni ebben a végrehajtó tanácsban, ebben az igazgató tanácsban, és ez éppen az adott kérdéstől függően vagy a bizottság által, vagy pedig az ECB által lenne betöltve. Két igazgató kéne, az egyik az eurozóna országait képviselni, a másik pedig az eurozónán kívüli országokat. Az EB egyébként 98-ban és 2006-ban is tett hasonló javaslatot, a tanács elméletben egyet is értett, hogy legyen a 2006-ban, hogy legyen egy ilyen, legalább egy ilyen hely, amely az eurozóna országokat képviseli. Hogyha ez nem valósul meg, akkor az EU a szavazó szavazati súlyát nem tudja érvényesíteni. Most az igazgató tanács csom belül, ugye 2010. októberében született egy megállapodás, és az igazgató tanácson belüli súly az csökkenni fog, két fő nagyobb súlyú gazdaság fogja a képviseletet ellátni. a, az USA vétóját meg kellene szüntetni, és az EU státuszát erősíteni. Az IMF megállapodásokban a kvótákat, illetve a helyeket korlátos mértékben átalakítsák 2012-től és később 2000 2020-ban lesz egy felülvizsgálat. Tehát szerintünk az első dátum a 2012-es, ami nagyon jó lehetőség az EU számára. Tehát itt ambiciózusan be lehetne nyújtani egy olyan javaslatot, hogy az eurozóna országait is képviselje valaki az igazgató tanácsban és aztán pedig a 2020-as felülvizsgálatot ki lehetne használni arra, hogy az EU kapjon egy teljes jogú helyet, egy tagságot ebben a szervezetben. A másik Bretton woods intézmény, a Világbank helyzete hasonlít az IMF-hez, mármint az EU szempontjából. Ez ugye a tagállamok munkáján alapul, és a képviseleti rendszer sajnos úgy fogja össze az országokat olyan csoportokban, amelyek már nem tükrözik a jelenlegi helyzetet a világon. Tehát nagyon sokszor megint mondom, nem Európai Uniós országokkal egybe, egy csoportba kerülnek EU-s országok, és így az EU érdekeinek képviselete gyengül. Tehát kellene az EU-nak egy, egy közös képviselőt delegálni az igazgató tanácsba, de itt nem annyira erős a pozíciónk, hiszen a kompetenciák megosztottak. A világbanknak nincsenek kompetenciái a gazdaságpolitikák monet, figyelemmel kísérése terén. Tehát mit javaslunk itt? Azt javasoljuk, hogy próbáljuk a képviseletet egyetlen egy igazgatótanács tag mögé állítani, és így aztán próbáljuk meg az irányítási struktúrák további reformját ösztönözni a reformok közé kellene, hogy tartozzon a vétó eltörlése, tehát az USA-nak ne legyen vétó joga a világbank igazgató tanácsában. Ugyanezt lehetne alkalmazni a nemzetközi fejlesztési bankok esetében, például az afrikai fejlesztési bank vagy az amerikai fejlesztési bank esetében, tehát ugyanígy kellene eljárni. És még egy dolog, a G20-ak, ugye ez a harmadik szervezet, amely fontos, négy EU-s tagállam tagja a G20-aknak, Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság, és Spanyolország pedig állandó meghívott. Itt megint látszik, hogy az EU-t nemzeti szinten képviselik, illetve nemzetek feletti szinten is, mert ketten jönnek el mindig a G20-ak üléseire Szerintünk itt is javítani lehetne az európai jelenlétet, legalább kétféleképpen. Az egyik, hogy a képviseletet kettőről egyre kellene csökkenteni a G20-akon belül, és el kellene érni, hogy vagy a bizottság, vagy a tanács képviselője legyen ott, a másik pedig, hogy az öt Európai Uniós ország ö, üzenete valahogy ö, koordináltabb legyen, közös legyen. Az lenne a véleményünk, hogy az EU-nak azt is támogatnia kellene, hogy az ENSZ és a g ak munkáját jobban koordinálják, hangolják össze, mert ez a legitimitást is erősítené. És két dolgot tudunk itt ajánlani. Az egyik, hogy mondjuk a G20-ak egy adhok eseti, magas szintű minisztéri, miniszteri találkozó lenne, mint egyfajta megemelt ekoszok, megemelt szintű ekoszok, gazdasági és szociális területeken hozna döntéseket, vagy pedig az elnök úr félbeszakítja az előadót, és kéri, hogy lassabban beszélje, mert a tolmácsok nem tudják követni. Már be is fejezem, elnök úr, mondja az előadó. A másik javaslatunk, az egy kevésbé ambiciózus lehetőség, de rövid távon alkalmazható, az, hogyha a két szervezetet, tehát a g akat és az ENSZ-t tovább hagynánk, hogy külön működjenek, de mondjuk a formális legitimitást, amivel az ENSZ rendelkezik, nem ruháznánk át a G20-akra. hanem a G20-ak egyfajta konzultatív testületként működnének ebben az esetben. Köszönöm szépen, elnök úr! Merci. Köszönjük. Megadom a szót akkor az előadónknak. Parancsoljon, Münyiz asszony. Ó, köszönöm, elnök úr. a problémák globális kezelésének kérdése igen kritikus időben kerül napirendre itt ebben a szakbizottságban, nyilván önök is tudják. A multilaterális kormányzás, a multilaterális szervezetek a második világháború óta egyre fontosabbá válnak, hiszen exponenciálisan növekednek a globális szinten kezelendő problémák kérdések, amelyekre nyilván ezek a nemzetközi szervezetek tudnak sokszor jobb választ, reakciót adni. Új koalíciók, szövetségek, formális szerveződések, csoportok köttetnek, akár adhok vagy adhok szerveződések. Fontos, hogy ezek a nemzetközi szervezetek koherensebben járjanak el egy multipoláris világrendben eh, a nemzetközi kormányzás stratégiai terv nélkül nem megvalósítható. A globális szereplőknek még a saját belső problémáikkal is meg kell küzdeniük, mi vagyunk az Európai Unió erre a legjobb példa talán. A Lisszaboni szerződés célja az, hogy globális szereplőként is hatékony lehessen az Európai Unió. Az Unió új relatíve új intézményi berendezkedése talán megfelelőbb eh, eszközrendszert ad a kezünkbe e célra. Ezért meg kell vizsgálnunk azt, hogy az Európai Unió nemzetközi szintéren betöltött eh, szerepe hogyan alakítható át. Talán ennél jobb pillanatot erre nem is találhattunk volna. Az Európai Uniónak fontos szerepe van kereskedelemben, a katonai kérdésekben, fejlesztéspolitikában, mint az első számú donor, az uniós költségvetés, alapok, missziók, mind-mind ilyen fontos kérdések. A Lisszaboni szerződés a külkapcsolatokat új dimenzióba helyezte. Ugyanakkor a Lisszaboni szerződés saját belső kétértelműségével kell, hogy megküzdjön. Itt gondolok a kompetenciák, hatáskörök megosztására, felosztására, illetve a külképviselet kérdésére. Egy egyre nemzetközibbé váló világban, társadalomban élünk, amely azonban még mindig államokon alapul, az Európai Unió pedig, mint olyan, nem állam, hanem egy supranacionális szervezet vagy egység. El kell döntenünk, hogy a nemzetközi szer intézmények szervezeti felépítését hogyan lehet átalakítani, illetve az Európai Unió ezekbe hogyan illeszkedhet bele jobban. Jelentésünk, vagy a jelentésem akár lineáris szerkezetű is lehetne, hiszen különböző multilaterális szervezetekkel különböző módon kell foglalkozni. Az elején rögtön azt vizsgálom hogy mi az előfeltételei annak, hogy a Lisszabon utáni korszakban valóban globális szereplővé váljon az Európai Unió. Hat fejezet és további jó néhány alfejezetre osztottam a jelentésemet, a multilaterális szervezetek szerint szerkesztve, szervezve a szöveget, konkrét javaslatokat, ajánlásokat is teszünk ebben a jelentésben mind az Unió, mind a tagállamok felé a külképviselet jobb koordinációja érdekében. Az első részben azt vizsgálja a szöveg, hogy az Európai Unió a multilaterális rendszerben hogyan erősítheti meg szerepét. In konkrétó, konkrétabban a multilaterális együttműködés megerősítésén keresztül, illetve azon keresztül, hogy vezető szerepet vállaljon, úttörő szerepet vállaljon a globális kihívások kezelésében. A nemzetközi szervezetek reformjában kulcsfontosságú szerepet játszhat az Európai Unió, és azt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan ehm, segíthet, hogyan láthatja a hasznát az Európai Unió ennek a reform folyamatoknak. A külképviselet terén egy komoly stratégiára van szükség, úgy azt javasoljuk, hogy az EU kép, külső képviselete, külképviselete terén eh, dolgozzuk át a jelenlegi rendszert, hogyha valóban eh, komolyabban gondoljuk az unió külképviseletét, és szerintem komolyabban kell gondolni, akkor racionalizálni kell a diplomáciai kapcsolatokat. A kizárólagos uniós kompetenciákat illetően, ahogy azt a Fundación Alternatíva képviselői szakértőink is említették, az Európai Uniónak az unió egészét kell képviselnie, ahogy azt mondjuk a az WTO-ban vagy a FAO-ban tesszük. Ennek az ellenpéldája az Európai Unió helyzete az éghajlatváltozási konferenciában, ahol eltérő hangokat hallatnak az uniós képviselők. Ami a megosztott hatásköröket illeti, tehát a tagállamok és az unió közötti megosztott hatásköröket, úgy vélem, hogy az uniós tagság és a tagállami tagság összeegyeztetésre van szükség ezekben a multilaterális szervezetekben. Egy új intézményi egyensúlyt kell megtalálnunk az EU és az ENSZ és a G20-ak között, illetve az ENSZ közgyűlésben való részvételt át kell gondolni, majd, egyik, majd a kollégák nyilván beszélnek erről bővebben. Fontos, hogy az ENSZ közgyűlésben az Unió, az Európai Unió hatékonyabban hallathassa a hangját, hatékonyabban képviselhesse a véleményét. Valószínűleg készül már egy állásfoglalási javaslata erre vonatkozóan. Ami az ENSZ biztonsági tanácsot illeti, cél az át, ennek a reformja, az átalakítása, az elmúlt pár év fejleményei és a legfrissebb fejlemények is azt mutatják, hogy az ENSZ BT eh, nem tükrözi, nem felel meg a jelenlegi igényeknek. Szeretnénk, hogy az Európai Unió mint olyan kapna eh, egy helyet az ENSZ BT-ben, de ez hosszú távú cél. Az állandó tagok és a többi tagállam között egyelőre igen komoly megosztottság van az ENSZ BT ügyében. A nemzetközi pénzügyi szervezetek, úgynevezett IFIG, például a Nemzetközi Valuta Alap esetében az uniós képviselet eh, egyáltalán nem hatékony, és ez korlátozza a mi lehetőségeinket, hogy befolyásoljuk a dolgok alakulását, még annak ellenére is, hogy az unió kizárólagos hatásköre e a monetáris politika felügyelete, ezért szeretnénk, hogyha az IMF, a Nemzetközi Valuta Alap igazgató tanácsában kizárólag a saját kapna az Európai Unió. A Világbankban megfigyelő szerepet kaphatna az Európai Unió az igazgató tanácsban, az nagyon sokat segítene. A harmadik fejezet a multilaterális biztonsági szervezeteket vizsgálja, itt az EBSZ-re e és a NATO-ra gondolok elsősorban. Azt támogatjuk, hogy megfigyelői státuszt kapjon a NATO-ban, és az EBSZ-ben e is annak érdekében, hogy a Lisszaboni szerződés szellemét tiszteletben tartsuk, hiszen a Lisszaboni szerződés egy közös védelmi politika kialakítását tűzi ki, tűzi ki célul e, maga magunk elé. A NATO-EU szorosabb együttműködésére szükség van, az Európai Unió főképviselőjének kell az uniót képviselnie, az egész uniót képviselnie az ebesz e a többi ilyen szervezet, az Európa Tanács helyzete például bonyolultabb, az Európai Parlament a, most végzi azokat a jogi módosításokat, amelyek garantálhatják, hogy az Európai Unió az Európa Tanácsban teljes jogú taggá válhasson, és az Európai emberjogi egyezményt ratifikálhassuk, hiszen ez az előfeltétele a képviseletünknek. Ez különösen fontos, maga a szerződés is utal. Van egy másik mm, oldalú szervezet, az EBS, e nem az OECD, javítja magát a tolmács, itt megint csak megfigy- megfigyelő státuszból teljes jogú tagságot kell kapni, itt egyébként kizárólagos és megosztott hatáskörök is keverednek. A hatos fejezetben igen, bonyolult kérdéseket tárgyalunk, a csúcs találkozók diplomáciája, a, a G csúcsok, a G20-ak, vagy G8-ak csúcsa, ez csúcsai. Itt Nyilvánvaló, hogy a gazdaság és pénzügyminisztereknek, mint a G7-ekben eh, szerepet kell játszania. A G20-ak befolyása egyre nő, ezért szeretnénk megtalálni a módját annak, hogy az Európai Unió a miniszteri konferenciákon képviseltethesse magát, amelyek a G20-hoz kapcsolódnak. Ezek azok a területek, amelyekre koncentráltam jelentésében. Így néz ki szerkezetét, illetve jelenleg az eh, a jelentésem, a szöveg. Szeretnék, várom a módosító indítványokat. Eh, van még rajta bőven finomítani való, hiszen kicsit sietében kellett összeállítanom a szöveget, és természetesen nyitott vagyok bármiféle javaslatra. A Fundación Alternativa de España eh, kollégáinak, szakértőinek köszönetet tartozom eh, kiváló munkát végeztek, nagyon komoly tanulmányt tettek le az asztalra, amelyben újító jellegű javaslatokat, ötleteket vonultatnak fel, egyiket a másik után, e bonyolult összetett kérdésben. Most először, először vágunk neki ennek a kemény problémának. A külügyi bizottság titkárságában Péter nagyon jó munkát végzett, amit külön köszönünk neki Köszönjük Péter, és köszönjük a többieknek is az elvégzett munkát. Az Európai Parlament eh, ajánlásai, az NSZPT ajánlásaira vonatkozóan egy olyan területen, ahol nagyon sok munkát végeztünk, mint a koordináció hiányát meg kell vizsgálni, a, az EP és más testületek közötti koordináció hiányát, ezt különböző szempontokból is meg kell néznünk alaposan. Az Európai Külügyi Szolgálat, Külszolgálat, a, a felelős a multilateralizmusért, illetve az Európai Bizottság mindkét intézmény képviselővel találkoztam, nagyon hasznos információkat kaptunk, kaptam arról, hogy az Európai Unió milyen szerepet tölt ezekben a különböző szervezetekben, ezért külön ki, köszönettel tartozom nekik, illetve az asszisztenseimet sem szabad kifelejteni, akik segítettek egy ilyen rövid idő alatt mm, megírjam ezt a jelentést, amely rövidebb, mint amilyennek terveztem, hiszen a részben fordítási okokból e, vannak e, korlátok, amelyeket be kell tartani, eh, kiterjedés hosszbeli, karakterbeli korlátok. Eh, remélhetőleg az árnyék elődökkel megoldást tudunk majd találni, konszenzus tudunk építeni, hiszen arra van szükség, hogy egy egységes intézményi álláspontot építsünk, amely mindenkinek a támogatására eh, számíthat. Remélhetőleg a plenárison Aston Báron ő jelenlétében tudjuk majd megvitatni ezt a témát, és általában a külszolgálat, a külképviselet, illetve az Európai Unió globális szerepeinek és multilaterális szervezetekben betöltött szerepének szélesebb kontextusában tudjuk ezt elhelyezni, ezt a fontos kérdést. Merci, Madame Köszönjük, Muniz asszony, ezt a rövid összeszedett eh, prezentációt. Most pedig megadom a szót a hozzászólóknak. Nagyon sűrű a napirendünk, ezért két percre eh, korlátozák magukat, kérem. Elsőként Hautala asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok nagyon eh, rövid lenni, és megpróbálom két percben összefoglalni. Köszönöm szépen Nyúnyász asszonynak ezt a kitűnő jelentéstervezetet, és az a kérése, hogy a főképviselő adjon ki egy fehér könyvet az EU szerepéről a multilaterális szervezetekben. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, hiszen a Lisszaboni szerződés is erre ösztönöz. Az EU külügyi szolgálatának meg kell határoznia az EU prioritásait, és az egyik ilyen prioritás az az, hogy erősítsük a multilateralizmust hiszen ez kötődik a 2003-as biztonsági stratégiához is. Foglalkoznak ilyen a legitimáció kérdésével is, és szélesebb körben foglalkozni kell a demokratizálás és a globális irányítás kérdésével is. Hogyan tudja az Európai Unió mindezt támogatni? Úgy vélem, hogy ez kötődik Lambsdorff úr jelentéséhez, amelyre kapcsolatban majd Lochbiller kollégám fog többet mondani. Hiszek abban, hogy meg kell találni a módját annak, hogy jobban, ré, hogy jobban részt lehessen venni az ENSZ munkájába parlamentként, lehet, hogy a közgyűlést kellene inkább erősíteni. A legitimációra visszatérve a multilateralizmus kapcsán és a döntéshozatal kapcsán hallhattunk kitűnő elképzeléseket azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne kötődni a G20, illetve az ENSZE eh, rendszeréhez. Hogyan tudunk megfelelni a nagyhatalmak eh, növekvő szerepének? Úgy gondolom, hogy sokkal többet kell mondanunk a multilaterális szervezetekben, sokkal jobban kell hang- akarjuk-e hangsúlyozni a feltelességet, az EU erős eléggé ehhez. Ennek kapcsán hadd mondjak a különböző érdekek egyensúlyáról. Ez nagyon fontos az EU számára. Látni kell, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozni, hogyan lehet összhangba hozni a környezetvédelem, az emberi jogok megvédését a kereskedelemmel. Az Európai Parlament erről már egy kitűnő jelentést készített, amelyre emlékeznünk kell. Ki kell használnunk a különböző kereskedelmi eszközöket sokkal innovatívabban. Például Google beszélt az Európai Parlamenttel arról, hogy a kínai internet cenzúra az a WTO szabályok megszegését jelenti. Együttműködés és koordináció más intézményekkel. Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak sokkal inkább elismerőnek kell lennie az ebesszel kapcsolatban főként, hogy az Európai Unió most csatlakozni fog a emberi jogi eh, egyezményhez, és itt le is járt az időm. Köszönöm szépen, Autola. Asszony Lambsdorff úr következik. Az EU, illetve az ENSZ eh, közötti kapcsolatokat felelős eh, munkacsoport vezetője. Én árnyék jelentéstevőként szólok hozzá ez a jelentéshez, nagyon találom ezt a jelentést. Úgy vélem, ez egy olyan jelentés, amely támaszkodik egy tanulmányra, mert én is nagyjából elolvastam, és mindenképpen a jelentés nagyon jó benyomást tett rám. A probléma felvetés tényszerűen van felépítve. Egy kicsit másfajta megközelítést kell alkalmazni, nem lehet egy recepttel fellépni minden nemzeti szervezetben, és ez kiderül ebben a jelentésben. Úgy vélem, hogy a nagyon gyakran elhúzódó reakciója az Európai Uniónak a multilaterális területen, ez valóban látható. Úgy tűnik, hogy túl reprezentáltak vagyunk, de alul teljesítünk, tehát túl sok szereplővel rendelkezünk, viszont nem igazán lépünk fel egységesen, és így nem tudunk koordinálni. Mit szeretnék én látni itt? Van egy-két dolog, amelyet szeretnék kiemelni. Teljes mértékben osztom a jelentés megközelítését, nagyon jó a tényszerű elemzés. El lehetne azon gondolkodni, hogy kicsit politikaibbá tegyük ezt a jelentést, mert ahogy Hautala asszony is elmondta, itt az idő erre, itt a Lisszaboni szerződés, itt az új európai külpolitika, a válság. Tehát úgy gondolom, hogy valóban foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, de van egy politikai üzenet is, hogy előre kell lépnünk, egyértelmű ugrásra van előre szükség, egyértelmű költeményeket kell megadnunk a tagállamok, illetve a külügyi szolgálat felé. Fel kell mérni a e, helyzetet, ajánlásokat kell adni. Ezért úgy gondolom, hogy ennek kell lennie a plenárison és az üzenetnek. Az A preambulum bekezdést szerintem törölni kell, nem viszont a B preambulum bekezdés az kitűnő. Az A preambulumban egy kicsit olyan ö, tudományos a megközelítés. Gondolom, hogy egy politikai, tudományos vitára ad ez okot, viszont a B preambulum az nagyon kitűnő, ami a H preambulumot illeti. Itt kérdés lenne, hogy tényszerű-e az, hogy a világbanknál megtörtént-e már ez a reform. A IMF-nél ez már megtörtént, a világbank esetében nem vagyok erről annyira meggyőződve. Úgy vélem, hogy jó lenne jó példákkal is szolgálni, hogy hol működik jól az Európai Unió multilaterális keretben. Ilyen jó példa például az Atalanta akció, ahol az Afrikai Unióval is működünk. Ezek voltak az előzetes megjegyzéseim, be fogunk nyújtani módosítókat, de összességében támogatjuk a jelentés megközelítését. Merci, Monsieur Monsieur Kukan. Köszönöm szépen, Kukán úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretnék hozzászólni. Úgy vélem, hogy ennek a véleménynek a lényege nem igazán ellentmondásos. Mindannyian szeretnénk erősíteni az Európai Unió szerepét globális szerepvállalóként, és figyelembe véve a drámai fejleményeket, a nemzetközi téren, amiket láthattunk mostanában, ennek kapcsán már logikus az az, hogy az Európai Unió egyenrangú fél szeretne lenni a többi globális szerepvállaló mellett, az újak mellett is, akár Brazília vagy India, Kína mellett. Hogyha ezt szeretnénk elérni, akkor sokkal jobban kell teljesítenünk, hatékonyabbnak kell lennünk, belülről kell megerősödnünk, és erősíteni kell ezt fellépésünket a nemzetközi szervezetekben is. Úgy vélem, hogy Muniz asszony jelentése kitűnő alapot képez a viták számára, és nagyra értékelem a két spanyol vendégünk megközelítését is. Tetszett az, hogy nem annyira elméleti, tudományos módon próbálták ezt megközelíteni, hanem javaslatokat tettek. Ez nagyon fontos, hiszen a jelentés is számos, nagyon jó elképzelést tartalmaz, talán túl sokat is, tehát én nem hiszem, hogy ki kellene terjeszteni ezt még jobban, mert a jelentésnek nem kell lenni tudományosnak, gyakorlatias dokumentumra van szükség, amely a stratégiáját kidolgozza annak, hogy az Európai Unió hogyan tudja elérni a célját, mert az ilyenfajta állásorolások ezek közül már sok van, és most már inkább fellépésre konkrét eredményekre van szükségünk. Olyan fajta módosítókat fogunk benyújtani, amelyek ebbe az irányba mutatnak majd, és így javítják ezt a jelentést. Köszönöm szépen. <coughs> Merci, monsieur Coquin. Monsieur Podi. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, és megköszönöm az előadó asszonynak ezt az anyagot. Én általánosabb dolgokat szerettem volna itt mondani ezzel kapcsolatban. Szerintem a Lisszaboni szerződés inkább ilyen kormányközi megállapodásnak tűnik, a valóság pedig az, hogy a globalizáció eredményeként már a szuverenitás fontos részeit veszítették el az egyes tagállamok. Hogyan lehet ezt a szuverenitást visszakapni? Az egyetlen egy módja annak ennek az, hogy az Európai Unió közösen irányítja e, ezeket a területeket, és itt e, az ideális eszköz. Tehát nem mondhatjuk most már azt, hogy szuverenitásunkból adunk át valamennyit az EU-nak, hanem el kell ismerni azt, hogy a szuverenitás részei már elvesztek, és ezt visszaszerezni, ezt az elveszett szuverenitást visszaszerezni csak úgy lehet, hogyha közösen irányítjuk méghozzá az unión keresztül ezeket a területeket. Szerintem ez a helyes irány, amelyben, amely felé lépnünk kell. Pontosan azért, mert a globalizáció nagyon kemény helyzetet teremt, és ebben részt kell venni olyan eszközökkel, amelyek a többi nagy ország, nagy versenytársunk eszközeihez mérhetőek. Tehát szerintem ez egy olyan gondolat, amit mindenképpen észben kell tartani ebben az egyébként nagyon jó anyagban. És még valami, a demokratizáció, tehát a nemzetközi intézmények demokratizációja, ez egy olyan dolog, amelyet minden eszközzel meg kell próbálnunk elérni. De én nem csak a demokratizációt akarom mondani, hanem azt is, hogy racionalizálni is kellene ezeket az intézményeket. Szerintem az összes Bretton woods intézmény, tehát ugye a Világbank, az IMF, és így tovább olyan helyzetben kellene, hogy legyenek, hogy ugyanebbe az, az ENSZ, ugyanolyan ENSZ keretek közé kellene, hogy illeszkedjenek és ez igaz a világkereskedelmi szervezetre is. Tehát ezeket be kell emelni eh, az ENSZ keretei közé. Így, eh, tudnak olyan, így tudnak majd ösztönzőket adni a helyes magatartásra, illetve szankciókat a helytelen magatartásra. Tehát ez a nemzetközi kapcsolatok rendszeréről szól, és szerintem ebbe az irányba kellene elmozdulnia egy olyan Európai Uniónak, amelyet elismernek, méghozzá olyan szereplőként, amely részt vesz a globalizációban, és így minden tagállam támogatja. Csak így vehet határozottan, aktívan részt az EU a nemzetközi intézmények racionalizálásában és demokratizálásában. És így segítjük a béke, illetve az igazságszolgáltatás javítását szerte a világon. Köszönöm. Gomez asszony következik, mondja az elnök úr. Köszönöm, Elnök úr, szeretném Mária Munyiznak megköszönni ezt a kiváló jelentést. Nagyon átfogó az anyag, pontosan azonosítja a problémákat, és megoldásokat is, megoldási javaslatokat is tesz. Mária nagyon határozottan igyekezett arra, hogy a középutat megtalálja a konszenzusos javaslatokat. De én emellett azért szeretném elmondani, hogy a parlamentnek az a feladata, ez a ez senki más nem lehet bátrabb, mint mi. Tehát, hogy bátor legyen, ambiciózus. Tehát a problémákat azonosítsuk, és tegyünk megoldási javaslatokat. Saját tapasztalatból mondom, hogy a BT reformja abszolút központi kérdés. És az EU-nak most itt a lehetőség a kezében, a Lisszaboni szerződéssel többek között, hogy ezt a lépést megtegye. Tehát kötelezettségei vannak, célkitűzései vannak. Tehát most végre változást tudunk elérni, ha egy picit bátrabbak lennénk, ha egy picit határozottabban gyakorolnánk nyomást a BT reformja érdekében. Ezt be tudjuk indítani, ezt a folyamatot, ha egymás között sikerül megállapodnunk arról, hogy hogyan tudjuk az erősebb képviseletünket elérni a BT-ben. Tehát itt most nem csak arról van szó, hogy újra elismételjük, hogy mennyire fontos a kibővített BT-ben az EU szerepe, tehát hogy az EU kapjon állandó tagságot, de ennél tovább is mehetnénk. Lehetnénk ambiciózusabbak. Tehát ezt, ennek a jövőképnek, ennek a vezetői szerepnek a parlamenttől kellene, hogy jöjjön, mert egyébként sem a tanástól, sem a bizottságtól nem fognak ilyen ösztönző lökések érkezni. Tehát nekünk kell a legbátrabbaknak lenni. Itt a lehetőség szerintem a parlament számára, hogy igenis határozott és bátor legyen. Beszéljen a BT kibővítéséről, a megfelelő képviseletről, és azt is el kell mondani, hogy ez mit jelent a felelősségek tekintetében. Mert azért mondjuk gondoljunk bele, hogy az a három hatalom, amely állandó tagságot tűzött ki, Németország, Brazília és India, tartózkodott például a líbiai ENSZ határozat esetében. Ez eléggé aggasztó. Hát hogy lehet az, hogy vannak olyan országok, akik a BT állandó tagjai kívánnak lenni, és aztán egy ilyen kulcsfontosságú kérdésben a szavazáson tartózkodnak? Hát sokkal határozottabb szerepet kell ilyenkor vállalni egy ilyen témában, mint az, hogy tartózkodunk, vagy tartózkodik valaki. Aztán pedig ugye a vétó kérdése a másik dolog. Nincs, elképzelhetetlen a reform, a BT reformja a vétó felülvizsgálata nélkül. Ugyanis ez a rendszer gyakran lebénította a BT-t. Tehát ezek azok az elemek, amelyek nagyon fontosak és Mária is bemelte ezeket a jelentésbe, de én itt ambiciózusabb lépéseket támogatnék, és meg is teszem majd a javaslataimat. Köszönöm. Köszönöm, Gáler úr. Következik, mondja az elnök úr. Meinerseits Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Mária Munyéznak ezt a kiváló jelentést. Egy-két bekezdés van csak, amelyre szeretném felhívni a figyelmet, a 11-es és a 12-es. Természetesen elfogadom a 11-es bekezdést, támogatom a jelenlegi formájában is. De remélem, hogy a legközelebbi alkalommal jobban sikerül majd a döntéshozóknak megállapodásra jutni, hogy végre az EU a közgyűlésen, az ENSZ általános közgyűlésén egy hanggal tudjon beszélni. Szerintem a kinshasai, kinshasai decemberi hibáinkból tanultunk, Ugye akkor hallottuk az Afrikai Unió elnökét, az AKC elnökét, bocsánat, aki elmondta, hogy hogyan alakul a helyzet, és hát az az igazság, hogy ez nem ö, ment jól. A gánaiaknak azt mondták, hogy hát igen, biztos velünk fognak majd szavazni, és az egész AKC képviseletnek azt mondták, hogy majd ugye akkor velünk fognak szavazni. Szerintem ezt nem lehet megtenni az egyik napról a másikra, és azért nem működött, ezért bukott be az egész. Úgyhogy ezért én is azt várom, hogy határozottabban képviseljük az álláspontjainkat, eh, hogyha megvannak a jogosultságaink, akkor határozottabban és világosabban kell ezt megfogalmazni. Aztán a 12-es esetében is jobban lehetne fogalmazni, nem csak arra kéne eh, felszólítani a tagállamokat, hogy osszák meg mindenkivel, hogy mi zajlik a SBT-ben. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a többi tagállamot tájékoztatják, hanem egyéb dolgokról is. Tehát az európai szintű politika formálás esetében olyan megközelítést kell kialakítani, amely lehetővé teszi azoknak a tagállamoknak, akiknek helye van a BT-ben, hogy olyan álláspontot foglaljanak el, amelyet valamennyi tagállam el tud fogadni, és akkor így képviseli, képviselik az Európai Uniót. Hát így dolgozunk a többi testületben, tehát ezt meg kell oldani egységesen, minden tagállam így viselkedjen az NSBT-ben, aki képviseltetve van az NSBT-ben. Persze itt nem csak arról van szó, hogy most a német megközelítés fogadjuk el Líbiáról, vagy sem. Franka úr következik. Köszönöm elnök úr. Én is köszönöm Muniz asszonynak, kiváló jelentéstervezetet készített, mert azt vizsgálja, hogy hogyan erősíthetjük a nemzeti szervezetekben az Európai Unió szerepét. Kukan úr, a frakció márnyék előadója, érdekes dolgokat mondott, valóban ez jó kiindulási alap, ahhoz, hogy megerősítsük itt a szerepünket. A NATO egyike a biztonsági szervezeteknek, és a parlamenti közgyűlésben mi is fontos szerepet játszunk. Ami az ebesszel folytatott együttműködést illeti, a parlamenti közgyűlés elnöke itt járt a minap, és a választási megfigyelésben fontos szerepet játszunk, bár vannak ezzel problémák, de mégis erősítenünk kell ezeket az aspektusokat, és ezekre utalni kell a jelentésben. Az ENSZ-ben voltak rossz tapasztalataink, a Lisszaboni szerződés problémája is felmerül, amelyet tükröznie kell a jelentésnek. Egyetértek azzal, hogy az ENSZ-BT-vel kapcsolatban nagy, óriási szégyen, hogy nem mindig szavaznak ugyanúgy az uniós tagállamok, és hogy legalább egy minimális szintű koordináció nincs az országok között, erre szükség van akkor, hogyha valóban hatékonyan kívánjuk képviselni az Európai Uniót e szervezetben. Egyetértek Lambsdorff úrral az A preambulum bekezdés ügyében. Szerintem is túlságosan negatív a megközelítés. Az ENSZ fejezettel kapcsolatban fontos hangsúlyozni a milléniumi fejlesztési célok elérésének fontosságát, illetve utalni kell mindenképpen arra, hogy mennyi pénzt eh, ad az Európai Unió az ENSZ költségvetésébe. Ahogy azt említettem, ez, a, ez jó kiindulási alap, azonban megfelelő szintű koordinációra szükség van. Kerestem spanyolul, spanyol nyelven ezt a jelentéstervezetet, de csak angolul találtam meg. Munyisz asszonynak mondom, szerintem minden nyelven rendelkezésére kell bocsátani a kollégáknak ezt a jelentést, remélem ez így lesz. Köszönjük, megnyugtatom önöket, minden nyelven elérhető lesz ez a jelentés. Gimerez úrnak adom meg a szót, aki a multilaterális kérdések felelőse az Európai Külszolgálatban. Köszönöm. Két percben teszi hozzá az elnök úr. Köszönöm a jelentést tervezettem magával kapcsolatban pár megjegyzés, mindenképpen gratulálni kell eh, eh, ehhez, hiszen roppant összetett eh, kérdéshez A Lisszaboni szerződést próbáljuk átültetni a gyakorlatba. A külszolgálatnak ez nem kevés fejtörést okoz, mivel önök is tudják, hiszen az uniós tagállamok nevében kell a közgyűlésben szó, felszólalnunk megfigyelő státuszunk ellenére. Igen, komoly feladat ez. Szinte technikai apró kérdésnek e, tűnhet ez, de a önök jelentése mégis egy szélesebb kontextusba helyezi ezt a problémát egyre bonyolultabb, összetettebb globális problémákkal kell szembenéznünk, és a globális kormányzás átalakítása e, is folyik, hogy e, a fejlődő, úgynevezett fejlődő országok, e, ahogy fejletté válnak, ezt is tükröznie kell a nemzetközi szervezeteknek, ugyanakkor nyilván köz hely az, ha azt mondom, hogy a nemzetközi szerepünk forog kockán, hogyan érjük el ezt most már, hogy az Európai Uniónak van e, rendelkezik jogi személyiséggel, ez elérhető cél. E, e, megfigyelők vagyunk a nemzetközi fórumokon, ez jó kiindulási pont. Azonban rögtön az elejétől kezdve komoly akadályokkal kell megküzdenünk. A kihívás tehát számunkra most az, hogy hogyan tudjuk a multilaterális szinten ezt a fajta befolyást elérni, ahogy arra többen utaltak ma délelőtt, és amelyre a jelentés utal. Hiszen jelenleg eh, a megfigyelő státuszunk marginalizál bennünket. Tehát dolgozunk ezen. A főtitkár eh, kezdeményezésre júniusban egy tematikus informális eh, tanácskozásra kerül sor. Ami a biztonsági tanácsot illeti, hadd hangsúlyozzam, hogy talán a legígéretesebb eh, az lenne, hogyha a biztonsági tanács munkamódszerein javítanák, én szerettem volna röviden, de gyorsan elmondani. Az Európai Bizottság neveiben két percben szintén Montessa úr. Köszönöm elnök úr. Én a gazdasági és pénzügyi ügyek főigazgatóságát eh, képviselem, ezért én ahhoz, mi tárcánkhoz első ügyekről beszélnék. Economic and financial crisis. The economy and the euro Az unió gazdasága az egyik a legnagyobb a világon, az euró pedig az egyik legfontosabb eh, deviza. Az Európai Uniós Euróövezet fontos szerepet kell, hogy játszon globális szintéren, főként a multilaterális szervezetekben. Egységes hangon kell szólnunk, csak így fogják meghalni, amit mondunk. Ezért üdvözöljük ezt a jelentést, és a jelenlegi helyzet valóban nem kielégítő, ahogy azt hangsúlyozza az előadó asszony is, és a szakértők is utaltak erre. Érzékeny kényes politikai kérdés ez, ezért az EP támogatását üdvözli az Európai Bizottság. Egy érdemi megjegyzésem lenne a jelentéssel kapcsolatban. A szerződés 138-as szerződése írja elő, hogy milyen eljárás keretében kell biztosítani a pénzügyi intézményekben az unió képviseletét. Alapvetően az Európai Bizottságnak kell javaslatot tenni arra, hogy hogyan alakuljon ez a képviselet, amit a tanács fogad el formálisan. Felhívnám a figyelmüket arra a parlamenti állásfoglalásra, amely 2010. október 20-án született, amely a szerződés 225-es cikke alapján született, amely a saját kezdeményezési jogot ad az Európai Parlamentnek arra, hogy egy jogalkotási aktus elfogadását kezdeményezze a 138-as cikk alapján az euróövezetre vonatkozóan a Muniz eh, jelentés talán e utalhatna erre az állásfoglalásra, amely a jogalkotási kezdeményezési aspektust is beépíteni. Köszönöm elnök. Merci. Köszönjük. Röviden a szakértőknek is megadom a szót, a, ha kívánják, spanyol szakértőink, azonban nem élnek ezzel a lehetőséggel, ezért Muniz asszony kapja vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az elnék jelentéstevőknek a konstruktív megjegyzéseikért. Úgy vélem, hogy az intézményünk számára mindenfajta politikai szempontból azt szeretnénk, hogy valóban kiálljunk ezen jelentéstervezet mellett. És szeretnék azokról a hozzászólások, nem szeretnék többet beszélni azokról a témákról, amit már sokan eh, megemlítettek, de úgy vélem, hogy eh, azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezünk, azokat ki kell használnunk, így kell előrelépnünk, és azokkal a problémákkal kell foglalkoznunk, amelyeket elsőlegesen meg kell oldanunk. Lehet, hogy egy kicsit még egy kicsit túlságosan erős az, hogy megfogalmaztam a globalizációval kapcsolatos kérdéseket. Angolul lett megfogalmazva ez az időbeli korlátok miatt. Ezen kívül lesz még egy Albertini jelentés is a külpolitikával kapcsolatban. És a fordítások miatt gyakran meghosszabbodik a folyamat. Várnom kellett a fordításra, és ezért így jelent meg az angol első tervezet. De ez mindenki számára érthető, és később pedig minden nyelvi verzió meg fog jelenni. A módosítók már minden nyelven elérhetőek lesznek. A jelentés elején voltak bizonyos nehézségek, de ahogy mondtam, ezért lett megfogalmazva ez először angolul hogy így mindenki számára érthető legyen. Köszönöm szépen a megjegyzéseiket, és úgy vélem, hogy széles körül a konszenzus a szakbizottságunkban. Tehát egy olyan jelentést fogunk kapni így, amely teljes mértékben tükrözi a kívánságainkat, ambícióinkat, és úgy vélem, hogy figyelembe kell venni a Lisszaboni szerződés által kínált lehetőségeket, illetve az Európai Unió új szerepét nemzetközi szintéren. Elnök, köszönöm szépen. Szela Franka úr szólni kíván? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. A nyelvi kérdésre szerettem volna kitérni. Nem arról van szó, hogy milyen nyelven jelent meg a tervezet, most egy nyelven kaptuk meg ezt a szöveget, ezt le fogják fordítani, semmi gond nincs ezzel, de be kell tartani a rendelkezéseket. Nem hiszem, hogy most ez egy olyan kérdés, amelyet csak a jelentés készítőnek kell megoldani. Nem szabad akadályokat gögetni a munka elé elfogadjuk azt, hogy angolul jelent meg ez a szöveg, de hát a határidők azok határidők, ezek mindenki számára egyformák, ezeket be kell tartani, de már más esetben is előfordult az, hogy minden nyelven megjelent a jelentés. Most angolul kaptuk ezt meg, de azon kell lennünk, hogy az elkövetkező időkben a rendelkezéseket úgy alkalmazzuk, ahogy azokat meghatároztuk. Elnök, köszönöm szépen! azt mondták, hogy a jelentés tervezet elérhető lesz minden nyelven, még azelőtt, hogy lejárna a módosítók benyújtásának határideje. A módosítók benyújtásának határideje március 31-e 12 óra délben, a második vitára majd április 19-én kerül sor a szakbizottságban, a szavazás pedig április 20-án lesz a szakbizottságban. A is van fogunk erről beszélni majd. Most pedig rátérünk a következő napi pontra, amely nem más, mint eh, egy eszmecsere Bálcáni asszonynal, aki a 2012-es költségvetés előadója, és eh, vele fogunk beszélni a 2012-es költségvetés prioritásairól. Eh, Bálcáni azt, hogy minden szakbizottsággal találkozni kíván, hogy meghallgassa a véleményünket, és ez belejelezte a költségvetésbe majd. Ez a hatóság két eh, ága közötti egyeztetés előtt történik. Nagyon eh, kevés lehetőség van költségvetési szempontból, de szeretnénk, hogyha a költségvetési szabadság figyelembe venné a, a külügyi szabadság 2012-es prioritásait is. Itt van még Muniz asszony is, aki a mi szabadságunk véleményének előadója, és az árnyékjelentést tevők is hozzászólhatnak majd, javaslatokat tehetnek. Az Európai Uniónak egyre több eszközre van, forrásra van szüksége a külügyi politika kapcsán, de most át is a szót Balcáni asszonynak. Grazie per questo incontro. Köszönöm, kedves elnök úr, és köszönöm ezt a találkozót. A múlt évben egy kísérlet indult, tehát ugye a Lisszaboni szerződés most már formálisan is jóváhagyta a költségvetési eljárást, és most már az olvasatok számát egyre csökkentette, utána jön az egyeztetés. De ettől függetlenül vannak problémák, és kiderült, hogy még mindig nagyon nehéz ez a költségvetési folyamat. Idén tehát nagyon fontosnak tartottam azt, hogy már a legesleg elejétől kezdve az érintett szakbizottságokat bevonjam a munkába. Azért, hogy ne szigetelődjön el, ne szigetelődjenek el a tárgyalások a Költségvetési Szakbizottságon belül, hanem átjárhatóak legyenek ezek a prioritások, a kompetenciák függvényében, a tapasztalatok függvényében, amelyek a többi szakbizottságtól érkezhettek. És az idei évben ez volt az én javaslatom, tehát a 2012-es prioritások közé tegyük be az EU 2020-as stratégiát, Azért, mert nem, ez nem csak egyfajta politikai választást képvisel, közép és hosszú távon a befektetések terén, ez az egyik, tehát olyan pénzügyi tervezést jelent, amely sokkal robusztusabb és megbízhatóbb, hanem azért is, mert meg lehetővé teszi, hogy valódi Európai Uniós prioritásokat fogalmazzunk meg, amelyek nagyon erősek, és amelyeket osztanak az Európai Uniós tagállamok, amelyek egyébként is az európai szemeszteren keresztül részt kell, hogy vegyenek a stratégia célkitűzéseinek a megfogalmazásában. Tehát ezeken ezen belül, ezeken a kereteken belül a szak, az érintett szakbizottságokat bevonjuk a munkába, hogy megpróbálják a célkitűzéseket, programokat véleményezni, eldönteni, hogy melyek fontosabbak a célkitűzések, a 2020-as célkitűzések eléréséhez. Tehát ezt minden egyes szakbizottság elmondja. Ez a szakbizottság, a külügyi szakbizottság nagyon sok több éves program esetén érintett, voltak olyanok, ahol a kezdeti programozás esetén pozitív jeleket tapasztaltunk, például a szomszédságpolitika, itt 10%-os változást tapasztaltunk az eredeti programozáshoz képest, de voltak ellentétes jelek a negatív irányba is, tehát ott több mint 20%-kal csökkent a költségvetés. Ez a szakbizottság felelős a sürgősségi segítségnyújtásokért is, itt picike rugalmasság is van a költségvetésben. Szerintem ez az a téma, amelyel kapcsolatban ez a szakbizottság segítséget nyújthat nekünk, hasznos tapasztalatait átadhatja azzal kapcsolatban, hogy hogyan javítsuk a rugalmasságot. Tehát a jelen helyzetben tisztázni kellene a prioritásokat, amelyeket ez a szakbizottság javasolni tud a 2012-es költségvetés kidolgozásakor. De azt se veszítsük szem elől, hogy a kísérleti projektek, az előkészítő tevékenységek esetére is ugyanezek fognak vonatkozni, viszont a határidő ezek esetében június 3-a, tehát már az előzetes listának meg kell lennie addigra, és még az első feedbacket is le kell eddig bonyolítani és aztán ugyanezek a prioritások lesznek, amelyeknek átláthatóaknak és következetesnek kell lenniük, amelyek majd elvezetnek minket a későbbi módosításokhoz, hiszen később, amikor a számok meg lesznek, akkor a módosításokat eszközölnünk kell, és a parlament álláspontját ugye ki kell alakítani. Tehát erre kérek mindenkit, hogy már a legeslegelejétől próbálják a vita középpontjába állítani a költségvetési kérdéseket, tehát a szakbizottságok is. Teszem ezt annak érdekében, hogy valóban megosszuk a munkát szerte a parlamentben. És így aztán minden ezután következő lépés segíti az álláspontunk kialakítását április 20-áig. Még egyszer említem, a számokról való módosításokat, a kísérleti projekteket, és így tovább. Fontos a politikai legitimitás, és az, hogy olyan megállapodás legyen, ami hasznos és hatékonyan végrehajtható. Tehát azt hiszem, most akkor az önök térfelén a labda, és várom, hogy együtt dolgozzunk, és aktívan vegyenek részt ebben a munkában. Köszönöm. Köszönjük Bázáni asszony, Muniz asszony. Presidente, muy rápido, porque... Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. como para hacer una, un análisis exhaustivo. Ahogy önök is nyilván e, tudják, e, e, komoly nehézségek vannak ezzel a költségvetéssel kapcsolatban. A 2012-es költségvetéshez való hozzáállásunk a növekedés és a versenyképesség kell, hogy vezérelje a 2020-as stratégia keretein belül. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az unió külkapcsolatai finanszírozottak. Az unió globális szereplő, és a mi felelősségünk az, hogy a véget vessünk a gazdasági óriás politikai törpe gyakorlatának, és hogy valóban a súlyunknak megfelelő szerepet játszunk a világszínpadon. Szomorú vége lesz annak, hogyha nem költünk elég pénzt a külkapcsolatokra. Az uniónak egyre fontosabb szerepet kell játszania a nemzetközi szintéren, ezért elképzelhetetlen, hogy ehhez ne társítsunk egyre növekvő forrásokat. Konkrét összegekről nem tudunk beszélni még, ezért korai lenne bármiféle ítéletet megfogalmazni ezzel kapcsolatban, csak annyit hadd mondjak el, hogy a 2012-es költségvetésben Bázáni asszonynak eh, figyelembe kell venni ezt a szempontot. A külügyi bizottság nevében azt beszélek most. Az Európai Bizottságnak meg kell oldania az együttműködési eszköz jog alapjának eh, kérdését. Itt az iparosodott országokkal, fejlett országokkal való együttműködésre gondolok. Úgy tűnik számomra, hogy például Latin Amerika nem kap kellő figyelmet. Jó néhány latin-amerikai országban igen komoly öm, gazdasági növekedés és potenciál van. Jó lenne, hogy az ICI plusz eszközben hogyan vehetünk részt. A stabilitási eszközre sincs elég pénz, pedig ez roppant fontos eszköz. Persze tudjuk az uniós és a tagállami szinten megjelenő költségvetési problémákat, ugyanakkor pontosan ezért kell e, igen komolyan végig gondolni ezt a kérdést, főként földközi tenger térségére vonatkozóan azt hiszem, hogy nem kell erről bővebben szólnom, a szomszédságpolitikát délfelé ki kell terjesztenünk. Főként a legfrissebb fejlemények tükrében hosszú távú, eh, stabil pénzügyi mechanizmusokkal tudunk segíteni a régióban a demokratikus rendszerek megerősítésében. Ezért volt jó hallani azt, hogy Francesca úgy véli, hogy a Földközi-tenger térségében sokat tudunk segíteni. Ezt a 12-es bekezdésben is említi, tisztában kell lenni azzal, hogy milyen pénzügyi eszközök eszközökhöz nyúlhatunk a demokrácia megerősítés érdekében ebben a régióban, az Európai Bizottságtól pedig bővebben hallanunk kell erről. Hogyha vannak más költségvétési sorok, amelyek nem estek a négyes fejezet alá, akkor erről tudnunk kell. a humanitárius segély növelése, a Frontex megerősítése, a demokratikus átalakítás eh, elősegítése, remélhetőleg ezek nem csak nagy szavak maradnak, hanem 2012-es eh, költségvetésben valóban nyomon érhető célok lesznek. Ezek egyetértek az előadóval, amikor azt mondja, hogy jobb költségvetési végrehajtásra van szükség, ez roppant fontos. Emlékeztetném önöket arra, hogy a négyes fejezettel ben a végrehajtási eh, ráta igen eh, magas. Az egész költségvetésben fontos ez, de hogyha valahol eh, csökkentünk, akkor nem szabad azokban a fejezetekben megtenni ezt, ahol nagyon magas a végrehajtási arány. Pontosan ez a helyzet a külkapcsolatokkal. Az Európa 2020-as stratégia akkor lehet csak hiteles, ha valóban arra költjük a pénzt, amire gondoltunk, amit célként megfogalmaztunk magunk előtt. Több pénzre van ahhoz szükség, hogy az Unió valóban globális hiteles szereplőként jelenhesse meg a nemzetközi szintéren. A költségvetés ez irányú növelése nem csak az unió érdekeit szolgálná, hanem való van hozzájárulhat a céljunk eléréseihez. Az administratív költségekre vonatkozóan módosítókat nyújtottam be, hogy mindenki tudja azt, hogy a külszolgálat milyen hatással lesz a költségvetésre, mennyibe kerül majd ez, mennyi megtakarítás jelent ez majd a tagállamok számára, illetve az eredetileg előirányzott pénzeket fel tudjuk-e használni valóban. Supuestario que estamos pidiendo eh, desde esta Comisión de Asuntos Exteriores eh, sirva... A külügyi bizottság ezt kéri tehát a költségvetés terén, remélhetőleg hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy az unió szerepét erősítsük. Szerintem a más szervezeteken keresztül csatornázott uniós pénzek, gondolok elsősorban az ENSZ-re, eh, mindenképpen hozzá kell, hogy járuljon az unió szerepének erősítéséhez, hiszen ezen projektek, programok, eh, finanszírozott események eh, fel kell, hogy merüljön ezekkel kapcsolatban, hogy ezek kötelező kiadások, vagy esetleg tudunk rajtuk alakítani. A szinergia segítségével valóban hitelesebbé tehetnénk az Európai Uniót a külkapcsolatokban. De további konkrétumok nélkül mást nem mondhatok. Korai lenne még a külügyi bizottságnak elköteleznie magát, ezért egyelőre csak ennyit tudtam szűkszavúan hozzáfűzni ehhez a témához és természetesen az árnyék előadókkal és a Költségvetési Bizottság előadójával is egyeztettem. Ramsdorf. Köszönjük, Ramsdorf úr következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, én rövid leszek. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy ilyen gyorsan át tudott jönni a szakbizottságunkba, és meghallgatja mi prioritásainkat. Ezt jónak tartom. Remélem, hogy jól értettem, hogy a költségvetési előadó nem fog foglalkozni a külügyi szolgálatnak az összegeivel, itt csak a belső szekre van szó. Nos, akkor lenne egy kérdésem, pedig az, hogy az Európai Fejlesztési Alapot beintegrálják-e a közösségi költségvetésbe? úgy gondolom ennek kihatásai lennének, ha ezt megtennék 2012-ben. És lenne egy kérésem is, és Muniz azt is említette már ezt, van egy demokrácia és emberi jogi eszközünk, és úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha a demokrácia fejlesztés aspektusát itt hangsúlyozni tudnánk. Volt egy nagy konferenciánk ezt illetően, az amerikaiak is részt vettek ezen, és konszenzus alakult ki a szakbizottságban arról, hogy ez nagyon fontos aspektus az Európai Unió külügyi fellépésének. Nagyon sok kompetenciánk van itt, nagyon magas a hitelességünk ezen a területen. Sokat tettünk már ezen a területen. Vannak új kihívások, és ezt majd láthatjuk Észak-Afrikában. Hogyha ezt a prioritást kiemelném, akkor úgy vélem, hogy hogy tényleg er- erre kell koncentrálni, és szerintem is nagyobb rugalmasságra van szükség ebben az eszközben. Merci, madame. Köszönöm szépen. Naki asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Nagyon alapos bevezetést hallhattunk, és szeretnék néhány pontot kiemelni, és szeretném elmondani a véleményemet néhány ponttal kapcsolatban. A szomszédsági politikát illetően, ez nagy része az Európai Unió külügyi költségvetésének, és a déli partner országoknak támogatást kell kapniuk, főként most, amikor remélhetőleg megvalósul az átmenet a demokrácia irányába. Azzal is foglalkozni kell, hogy a gazdasági támogatás a déli országok számára ne vegye el a támogatást a keleti partnerországainktól. Arra kell gondolnunk, hogy milyen célokat tudunk megvalósítani ezekkel az eszközökkel, mert például ez idáig nagyon sok pénzt adtunk ki Ben Ali és Mubarak rezsimjének, és úgy gondolom, hogy a jelenlegi eszközöket sokkal hatékonyabban kellene felhasználni majd, hogy a demokratikus fejlődést támogatni lehessen, ki lehessen alakítani egy civil társadalmat, és hogy alulról felfele építkezve történjen ez meg. Ez ideig az Európai Unió nem igazán volt sikeres ezen a téren. A demokrácia és emberi jogok eszköze nagyon fontos, és ez egy olyan eszköz, amelyet jobban kellene felhasználni arra, hogy támogatni tudjuk a civil társadalmat, keleti, illetve déli szomszédságunkban, vagy akárhol máshol. Nagy érdeklődéssel eh, várom azt, hogy a költségvetésnek milyen hatásai lesz a demokráciafejlesztési eszközre, és azt kérném a bizottság képviselőjétől, hogy mondja el, hogy ennek az új politikának milyen fajta kihatása lesz a költségvetésre. Ez egy új dolog, hogyan kell majd ezt eh, finanszírozni, hogyan kell az eszközöket itt felhasználni. Nagyon fontos az, hogy a finanszírozás feltételeit eh, erős lehessen. A Shared Prosperity Program, ezek eh, nagyon fontosak, nagyon fontos, hogy csak akkor kapjuk meg a pénzt, hogyha a reformokat végre is hajtják, és hogyha a jogállamiságot, az emberi jogokat továbbfejleszték. Az Európai Unió külügyi tevékenységre adott költségvetésben máshol van, de mégis figyelembe kell venni ezt abból a szempontból, hogy hasznosan kell felhasználni az eszközöket, és el kell mondjam, hogy eléggé visszafogott vagyok azzal kapcsolatban, hogy Latin Amerikának valóban súlypontot kell élvezni az elkövetkező években, és hogy valóban növelni kell -e a Latin Amerikára szánt eszközöket. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Ferm úr következik. Uh, I'd just like to follow up on some... Köszönöm, elnök úr. Én csak üdvözlöm a megjegyzéseket, különösképpen a dél térséggel kapcsolatban. A monitoring csoport nemrég találkozott, és az egyik dolog, amit megbeszél, az pont az, hogy az eszközöket ebben az új onnan kialakult helyzetben hogyan lehet felhasználni. Nagyon fontos, hogy a 2012-es költségvetés figyeljen oda az eszközök koordinálására, mert a szomszédsági programok ugye már megvannak, de emellett van még egy másik folyamat, amely az EIB a beruházási bank az EBB mandátumát vitatja meg. Tudjuk, hogy a fejlesztési és újépítési bank is aktív, a civil társadalom az újépítés segítése terén nagyon fontos, hogy koordináljuk ezeket az eszközöket, és kerüljük el az átfedéseket, nagyon világos prioritásaink legyenek az a kapcsolatban, hogy mit akarunk tenni a délmediterrán térségben 2012-ben, és természetesen hosszú távon is. Szerintem az is nagyon fontos, hogy a kondicionalitásra, tehát a feltételekre is figyeljünk oda, próbáljuk a helyes módszereket megtalálni. Egyrészt hogy a demokrácia támogatásában, illetve az administratív támogatásban, amit nyújtunk. Tehát mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy ezt a támogatást a megfelelő módon nyújtjuk. A kockázatokat is felül kell vizsgálni. A, általában hagyományosan kétharmad, egyharmad arányban osztjuk kelet és dél között a szomszédsági támogatást. Hát itt most diplomatikusan kell a helyzetet megoldanunk, hogy jól ki tudjunk ebből kerekedni. Lambsdorff úr, hadd mondjak valamit az EDF esetében, hát tudom, hogy Beltani asszony majd, vagy biztos vagyok benne, hogy erre ki fog térni. Ugye van egy ideiglenes szakbizottság, ez a Sure Bizottság a költségvetési reformmal is foglalkozik, az EDF-fel és egyéb kulcsfontosságú kérdésekkel is kell kezdeni valamit. Én ajánlanám, hogy ez a szakbizottság is figyelje, kísérje figyelemmel a SURE szakbizottság munkáját. A március 31-e a lezárásnak a határideje, utána kezdődnek a tárgyalások, a mi jelentésünkről, tehát hogy az elkövetkezendő pénzügyi keretekről, e, ugyanis itt a külügyi bizottság is nagyon aktív részt kell, hogy vegye. Köszönöm szépen, és akkor a jöttem, aki asszony által feltett kérdésre rá is térhetünk, tehát ugye, hogy milyen hatással lesz a költségvetésnek a partneri és szomszédságpolitikára, partnerségi és szomszédságpolitikára, politikára, az utolsó pillanatban történt változás a napi rendünkön, és a bizottság nincs itt, ezért Szalafranka úrnak adom meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadónak, hogy eljött hozzánk, hogy a szakbizottságunkkal megbeszélje a prioritásokat. Múgy ez asszony a felelős, a Munyiz asszony a felelős a munkáért a mi szakbizottságunkban, és ő is szólt arról, hogy arra kell odafigyelni, hogy hogyan tudja az Európai Unió teljesíteni, vagy hogyan tud megfelelni azoknak az igényeknek, szükségleteknek, amelyeket most látunk a déli, dél-mediterrán térségben. Tehát változott a helyzet, változnak a politikák, nagyon érzékeny a helyzet, különösképpen amikor az átszervezésekhez jutunk, tehát hogy megpróbáljuk átszervezni, átalakítani egy kicsit a szomszédságpolitikát, hogy bizonyos prioritásokat és pénzeket a keleti térségről a déli térségre csoportosítsunk át. Itt van némi rugalmasság, de elnök úr, amellett, hogy ezt elmondjuk, az is nagyon fontos, és ezt a főképviselő asszony is elmondta a közleményében, hogy az összes eszközt valahogy össze kellene fogni, ami rendelkezésünkre áll. Tehát nem csak a költségvetési erőforrásokat, ezekről beszéltünk ma délelőtt, hanem a többi eszközt is, tehát a kereskedelmi eszközöket, vannak bizonyos kereskedelmi engedmények, amelyeknek a lehetőségét most vizsgáljuk, aztán az egyre növekvő beruházásokat a partnerországokban, és természetesen még a beruházási bank szerepét is lehet erősíteni a hogy a világnak ezen a részén folytassa a tevékenységét egy kicsit erősebben. Tehát mondjuk ahelyett, hogy az egyik féltől elveszünk, és ezt a másiknak odaadjuk, még meg kellene találni azt is, hogy a korlátos költségvetést hogyan tudjuk a lehető legjobban, legrugalmasabban felhasználni a szomszédsági politikában, Jöttem, aki asszony által elmondottakat is észben tartom. Fontos a latinamerikai szerepvállalás is. Lesz egy eu latinamerika karibi csúcs, és most dolgozunk a legutóbbi EU-lak csúcsnak a végkövetkeztetésein, amelyet ugye Madridban tartottak az előző évben. Tehát figyelnünk kell, tiszteletben kell tartanunk azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyeket a világnak e része felé tettünk fontos még Ázsia szerepe is a világ színpadán, tehát minden oda kell figyelni, most jön az új pénzügyi terv, tehát a fejleményeket ennek a tervezésekor is észben kell tartani, és még egy valami elnök úr, nem csak arról van szó, hogy valamennyi erőforrást mobilizáljunk annak érdekében, hogy segítsük a délmediterrán országokat, hanem Figyelni kell a politikai események alakulását. Szombaton láttunk egy alkotmánymódosítást, és így tovább. Tehát láttuk, hogy a kívánatos irányba haladnak előre az események, a muszlim testvériség és Mubarak eh, lépései is a jó irányba mutatnak aztán még itt, van ugye a, itt vannak a sürgős ügyek, a humanitárius segítségnyújtás, segítségnyújtás, és így tovább. Ehhez kell megfelelő költségvetés, de európai adófizetők pénzét, az európai adófizetők pénzét használjuk most föl, tehát a demokratizációs folyamatokat mindig figyelemmel kell kísérni. Én biztos vagyok benne, hogy a külügyi szolgálat és a biztos is segít minket majd, az álláspontok kialakításában nagyon óvatosan kell, körültekinten kell eljárni, hogy ezek az alapok valóban a demokratizációs folyamatot segítsék, és gondoskodjanak arról, hogy a megfelelő irányban történik az előre haladás, és remélhetőleg nem a demokrácia lebontása felé. Köszönöm. Madame Balzani, voulez-vous conclure? Balzani asszony szeretné lezárni a vitát. Eh, grazie per questa discussione. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm ezt a nagyon érdekes eszmecserét. Mi az első benyomásom, miután meghallgattam ezeket a hozzászólásokat? A négyes kategória, hát ugye nem ez a legsúlyosabb, nem legnagyobb falata a költségvetésnek, de itt egyre nyilvánvalóbbá válnak azok a problémák, amelyek egyébként minden kategóriára igazak. A egyik a legerősebb kérdés, amelyet mindig felvetnek, az, hogy a megfelelő összegek álljanak rendelkezésre, és ez támasztja alá az intézmények hitelességét. Ez egy rendkívül fontos kérdés. Aztán a másik, ami itt előjön, a rugalmasság, hogy az, az Európai Unió hatékonyan tudjon és rugalmasan tudjon fellépni a változó igények esetében. Emellett még az eszközök koordinációjára való igény is megfogalmazódik, ez alapvető, mármint a koordináció nem csak a hatékonyság növelésére, Természetesen most, hogy korlátosak a források, nagyon még fontosabb ez, de a koordináció azért is szükséges, hogy a hozzáadott európai értéket konzekvensebbé tegye. Tehát nagyon nagy figyelmet kell fordítani a munkának erre a részére. Biztos vagyok benne, hogy az alulfinanszírozás itt súlyos probléma. És abban is biztos vagyok, hogy most ugye a megváltozott igényekre, nyilvánvaló igényekre kell reagálni, ez a mediterrán térségben nagyon erős, de szerintem minden egyes külső tevékenység esetében igaz. De szeretném a kollégákat felkérni arra, hogy próbáljanak nagyon konkrétak lenni, alkalmazzunk egy olyan megközelítést, ugye ne felejtsük el, hogy most a 2012-es költségvetésről beszélünk, vannak más fontos viták, amelyek ugye majd meghatározzák ezt a költségvetési folyamatot, ennek a politikai kereteit, de ezek a viták más helyszíneken bonyolódnak. Jelen Farn úr említett, említette a SURE szakbizottság munkáját, és azt, hogy ennek a nyomonkövetése mennyire fontos. Ők is foglalkoznak ar, arról, azzal, hogy a tagállamok politikáit ugye hogyan érinti mindez, a nagyon fontos feladatunk az az, hogy a 2012-es költségvetési folyamatot végigvigyük, ez nagyon konkrét és nagyon hasznos. Ugye a lényeg, hogy most a programozási időszak végén vagyunk, ezért ennyire fontos a Sure Bizottság munkája is. Rendkívül kicsi a mozgásterünk, tehát a prioritások meghatározásakor még több erőfeszítést kell tennünk. Ezért kérem a kollégáktól, hogy próbáljanak nagyon reálisan a két lábbal a földön állni, és induljanak ki a előkészítő lépésekből, a kísérleti projektekből, amelyre mindenkit emlékeztettem. Tehát mindenek felett erre fordítsanak különös figyelmet, ami már zajlik, mielőtt új javaslatokkal állnának elő. Tehát ezeknek a projekteknek a rendelkezésére ugyanazok a források állnak, nagyon kevés a mozgásterünk. Tehát remélem, hogy a költségvetés témája valóban a napi renden marad, ebben a szakbizottságban is mindig, és nagyon kézzelfogható és konkrét módon lesz ez a napi renden, és így a legelejétől fogva befolyásolja majd a prioritások kiválasztását 2012-re. Remélem, hogy így sikerül nagyon világosan megfogalmaznunk minden lépést, tehát a kísérleti projekteket, előkészítő lépéseket, lépéseket, és aztán pedig a számadatok alakítását is. Ugye említettük, hogy ez még nem lehetséges, mert még nincsenek meg az információjunk, tehát nincsenek meg azok az anyagok, amelyekben először szerepelnek majd a számok, hogy a konkrétumokra rá tudjunk térni. Köszönöm. Euh, Köszönjük. A következő napi rendi pontra térjünk akkor rá. Most beszéltünk az Európai Unió szerepéről a multilaterális szervezetekben. Ebből egy következik szinte a következő téma, az Európai Parlament álláspontja az ENSZ közgyűlésének következő 66. szakával kapcsolatban. A munkacsoportban már beszéltünk erről az ENSZ-EU kapcsolatok keretében az ajánlást felvezeti Lambsdorff úr, akinek most meg is adom a szót. Köszönöm szépen, helyesen mondta azt, hogy a munkacsoportban, az ENSZ munkacsoportban már beszéltünk erről, ez egy technikai jelentés, amiről most itt szó van, mert az administratív eljárások miatt csökkenthetik el egy kicsit a terjedelmét ennek, de a lényeg az benne van ebben a jelentésben. Azok számára, akik a folyamatot nem igazán ismerik. Itt arról van szó, hogy ajánlást adunk a tanácsnak, azt illetően, hogy milyen prioritásokat kell majd az ENSZ-ben, a 66. közgyűlésen az Európai Unió részéről képviselni. És eh, ahogy az elmúlt években is, eh, szeretnénk egy AFED delegációt küldeni New Yorkba, ahol tárgyalhatunk a tárgyalókkal, és megnézhetjük, hogy mik a legnagyobb kihívások, mik a legnagyobb problémák Európai Uniós szempontból. Néhány éve már zajlik az ilyenfajta delegáció küldés, és párbeszédet folytatunk az Európai Parlament részéről a résztvevő tagállamokkal, beszélünk az alapok programjaival, és de találkozunk az ENSZ főtitkárával is. Hogy mennyire fontos az ENSZ, azt nem is kell kihangsúlyoznom, hiszen ezt hallhattuk azt is, hogy mi történt a 2001 96 as határozattal is. Az ENSZ egy nagyon komplex szervezet, nagyon sok kihívással kell szembenézni. Mik a prioritások itt? Az Európai Parlament számára nagyon fontos az, hogy a mi végrehajtó szerepünk az EU-n belül, az ensz belül hogyan fog megvalósulni, hogyan lehet ezt kialakítani. Ezen kívül a béke teremtés kapcsán és a válságkezelés kapcsán teszünk ajánlásokat, illetve az emberi jogokkal kapcsolatban is tettünk ajánlásokat. Vannak más szakaszok is ebben a jelentéstervezetben, ezeket lerövidítettük, egyiket már említettem, hogy azért, mert eh, volt eh, korlátozás a terjedelmet illetően, másrésztről pedig eh, nagyon fontosnak tartjuk a fejlesztés is, bár ezt a részt rövidre fogtuk, mert általában jó az együttműködés ennek kapcsán. Ezen kívül a fejlesztési szakbizottság véleményét is várjuk ezzel kapcsolatban, amit már beillesztünk ebben a jelentésben. Nem könnyű a feladat az ensz kapcsolatban, pontosan amiatt, hogy a közülési tagságra elég szkeptikusan reagáltak. Nagyon fontos az, hogy erős legyen a fellépésünk, láthatóak legyünk, és valóban hatással járhassunk az Európai Unió részéről, és ezért nagyon fontos az, az Európai Unió számára, hogy legyen szólási joga, ajánlattételi joga, ajánlástételi joga a főképviselőnek. A második része a jelentésnek a biztonságról és a békéről szól. Itt egy kicsit operatívabb a megközelítés abban a kérdésben, hogy mi a védelmi felelősségünk. Ezt a pontot már tavaly is hangsúlyoztuk, és még jobban ki szeretnék ezt hangsúlyozni. Örülök annak, hogy a munkacsoportban erre az eredményre jutottunk, mert a biztonsági tanács február 26-ai Líbia határozata, tehát az előző határozat nem az aktuális. Ez a határozat az, amely megnevezi a responsibility to protect-et, vagyis a védelmi felelősséget, tehát ez a koncepció ekkor jelenik meg az ENSZ egy határozatában hivatalosan. Ez már egy nagyon fontos lépés a védelmi felelősség kialakítása szempontjából. Az Európai Parlament mindig is szorgalmazta azt, hogy ezt a koncepciót még jobban kifejleszték, tehát most már jó úton haladunk ennek irányába. Második pont a béke és biztonság kapcsán eh, az az, hogy egy átfogó békestratégiára van szükség, ami magába foglalja a fejlesztési aspektusokat, és hosszú távú integrált megközelítésre van szükség, nagyobb szinergiákat kell kialakítani a fenntartás illetve a képítés illetve a fejlesztési együttműködés között. Ezért eh, a béke fenntartói bizottság kiépítése nagyon jó lépés. Úgy gondolom, hogy a béke teremtési bizottság munkáját erősíteni kell a biztonsági tanácsal szemben. Gyakran bosszankodunk amiatt, hogy mennyire komplex itt az Európai Parlament a szavazás. Nos, az ENSZ-ben elmondhatom, sokkal bonyolultabb még ez nagyon fontos, innovatív megközelítés lenne, ha ez itt sikerülne. Ami az együttműködést illeti a többi résztvevővel, úgy gondolom, hogy itt mindenképpen erősíteni kell a koordinációt a többi résztvevővel, ami a kríziskezelést illeti, itt is az együttműködésre kell helyezni a, hangsúlyt, még pedig a regionális szervezetek felé. Az ecowas nagyon hasznosak, nagyon jók voltak a tapasztalataink, például tehát erre kellene építenünk. Ami a leszerelést, a nukleáris leszerelést illeti, itt volt 2010-ben egy konferencia ezzel kapcsolatban, itt levontuk a következeteseket ezzel kapcsolatban, ajánlásokat tettünk a terrorizmus elleni harc számára is. Itt nagyon konstruktív javaslatok születtek a munkacsoportban, amelyek megtalálhatóak a szövegben. Az emberi jogi kérdésekben intézményi kérdések is felmerülnek, például az a kérdés, hogy a, mi történik a Európai Külügyi Szolgálatban az emberi jogi kérdésekkel, hogy lehet az emberi jogi tanács képességeit növelni. Azt az érdekes dolgot láthattuk, hogy az Egyesült E, nemzetekben tulajdonképpen, hogy így egyszerűen fogalmazza, kirúgták ebből a tanácsból Líbiát, és jobb lett volna szerintem, hogyha egyáltalán nem is engedik be ebbe a tanácsba Líbiát, de hát ez egy olyan téma, ami fontos számunkra. Vannak még tematikus témák is, mint például a halálbüntetéssel, a kínzással kapcsolatos e, moratórium, a gyerekek jogai, illetve a nők jogai. Kész vagyok arra, hogy megválaszoljam a kérdéseiket. Ezen kívül beszélhetnék még arról is, hogy az ENSZ-nek milyen viszonya van a G formációkhoz, tehát a G20-hoz, G8-hoz, de örülnék annak, hogyha meghallgathatnám az önök véleményét is, és várom a vitát. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur Preda. Köszönjük, Preda úr következik. Domnule președinte, aș înainte toate să... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék közövet mondani én is Lemsdorf úrnak. Nagyon jó volt az ásolás indítványról folytatott első eszmecsere. Lambsdorff úr hajlandó volt javaslataim egy részét beépíteni a szövegbe. De engedjék meg, hogy három-négy fontos kérdést felvillantsak. Először is először is az fontos, hogy ugyanazt az üzenetet akár több csatornán is kommunikáljuk, hiszen az Unió képviselői az ENSZ-ben csak akkor szóltnak hozzá, hogyha a tagállamok kialakították álláspontjunkat, használjuk tehát a tagállamok hangját, ne hagyjuk elveszni őket. Másodszorban fontos hangsúlyozni annak szükségességét is, hogy az emberjogi tanácsban úgymond versenyképesebbé tegyük a szavazási szabályokat. Mert a jelenlegi eh, szabályok egyáltalán nem szolgáljaik, eh, szolgálják az érdekeinket, és a megfelelő jelölteket kellene támogattunk ezzel szavazási, új szavazási szabálya. Harmadsorban az emberjogi tanácson belüli szavazásban a tagállamok között egyre nagyobb különbség alakul ki. Az ENSZ költségvetésének 38%-át az Európai Unió adja, e, ennyi befizetéshez nagyobb hatáskör vagy felelősség is kell, hogy társuljon. E, egyébként még jó néhány módosítót fogok benyújtani, de mégis összességében gratulálok Lambsdorff úrnak. Merci, Monsieur Leinen. Köszönjük, Leinen úr következik. Oké, okay, köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Lambsdorff úrnak a kitűnő jelentéséért. A munkacsoportban is már alkalmunk nyílt arra, hogy beszéljünk erről. Azt is látom, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében az Európai Unió most már világméretű szereplővé kell válnia, és ehhez ez támogatásra is szükség van. Mindenképpen az Európai Uniónak a közgyűlésen belül Lambsdorff úr a biztonsági tanácsot nevezte meg. Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Unió ezekben a testületekben hangot kapjon. Jobb lenne, hogyha jobban össze lehetne kapcsolni az intézményeket, tehát úgy, hogy a Brüsszelből érkező delegációk jobban együttműködjenek. A libiai határozat illetően nem igazán sikerült ezt elérnünk. A teszt így egy kicsit rosszul sült el. Azt is látom, hogy a g 8 a G20-szal vannak olyan külön testületek, amelyek teljesítik funkciójukat, de arra kell ösztönöznünk, hogy az Európai Unió legyen a az, az ENSZ maradjon a központi szervezet a nemzetközösség számára. Ki kell emelni azt, hogy kapcsolatot kell teremteni a G8 és a G20 vitái között, illetve az ensz belüli viták között. A békateremtési stratégiánál tudjuk azt, hogy a szegénység vagy a környezetvédelem hiánya gyakran háborúkhoz vezethetnek, és ezt a megközelítést osztjuk, ezt kell előtérbe helyezni, vagyis az, hogy koherens politikát folytassunk, és a konfliktusokat a lehető legkorábban el tudjuk kerülni, úgy, hogy másfajta megközelítést alkalmazzunk. Tehát alkalmazzuk a környezetvédelmet, a fejlesztési politikát, és ezeknek komponenseit. A jelentésben van egy plusz fejezet Európai Unió, Afrikai Unió, ez a szomszédos kontinensünk, és a mostani történéseket figyelembe véve hozzá lehet tenni azt, hogy az ENSZ Észak-Afrikával nagyon sokat kell, hogy foglalkozzon, és lehet, hogy ezt Hát lehet, hogy ezzel kapcsolatban még módosító indítványt kellene tennünk. Azt is látom, hogy a terrorizmus elleni harc továbbra is fontos témát jelent. Itt hangsúlyozzák az USA-val fenntartott együttműködést, ez egyértelmű, de Oroszországot is meg lehetne említeni. A környezetvédelmi szabadság elnökeként természetesen meg elolvastam a környezetvédelmi fejezetet a COP14, COP17 kapcsán. Nagyon fontos az, hogy az ENSZ egyezmény értelmében az EU nagyon nagy szerepet játszon, nem szabad uh, itt engedékenynek lennünk. Úgy vélem, hogy a 2050-es úti terv, amelyet a bizottság bemutatott, az már bemutatja az utat, hogy merre kell haladnunk, lehet, hogy ezt is bele lehetne bevenni. Rövid leszek a továbbiakban. Én úgy gondoltam, hogy Alexander Lambsdorff a Nemzetközi Büntetőbíróságot még jobban megemlíteni, erős szervként. Érdekes az, hogy az USA benyújtott egy um, ügyet ezen bíróság elé, azután, hogy évekig küzdöttek ellene. A büntető bíróságot is lehetne még kibővíteni. Itt van egy kis hézag a jogi rendszerben, és olyat is hallottam már, hogy egy európai környezetvédelmi büntetőbíróságra is szükség van. Nos, Hát Alexander... Utolsó pontként Alexander Lambsdorff a parlamentek jobb részvételét illeti. Nos, én ezt nem tartom jónak, ez nem passzol az ENSZ szerepébe. Úgy vélem, hogy eh, ezt a pontot ki lehetne egészíteni azzal, hogy a parlamentek eh, részvétele az fontos eh, lehet. Úgy gondolom, hogy szükség van az EU rendszerben egy olyan, ez az ENSZ e rendszerben egy olyan részre, ahol a parlamenteket is képviselik. A parlamentek azonban csak megfigyelők, és szerintem hosszú távon nincsen a megfigyelő státusznak értelme. Ez nem felel meg eh, annak a koncepciónak, hogy mi megválasztott képviselő vagyunk az állampolgároknak. Ezért itt fogok tenni egy módosítót, hogy legalább egy vitát nyissunk arról, hogy legyen egy parlamenti közgyűlése az ENSZ-nek, ugyanúgy, mint ahogy az Európai Közösségben is van egy parlamenti közgyűlés, illetve volt egy ilyen parlamenti közgyűlés, és ebből alakult ki az Európai Parlament később. Minden esetre köszönöm szépen ezt a jelentést, támogatjuk ezt a jelentést, és fogunk módosítókat benyújtani. Köszönöm. Merci. Köszönjük. Lochwiller asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni az előttem szólóhoz. Valóban nagyon jó ez a jelentés, nem fogom ismételgetni azt, amit már elmondtak. Az ENSZ rendszeren belül az elő, EU jelentőséget szeretnénk növelni, és szeretnénk egy-két pontot még kiemelni módosítások által. Az atomfegyverek leszerelése kapcsán az L pontban itt nagyon röviden beszélnek erről, nagyon röviden beszélnek az NPT-ről, és azt szeretnénk kifejezetten, hogy sokkal gyorsabban sikerüljön egy leszerelési folyamatot végrehajtani hatékony módszerekkel. Most nem szeretnék kitérni a megfogalmazásra, itt csak a lényeget emeltem ki. Ezen kívül a terrorizmus leküzdések kapcsán itt kicsit más a véleményünk, összességében az, hogy az USA-val együttműködünk, az elviekben jó, de ez ellentétben áll az F ponttal, ahol azt mondják, hogy a terrorizmus leküzdésének erőfeszítéseit támogatni kell, úgy, hogy ez megfeleljen az emberi jogok védelmének. Sajnálatos módon ez év során az USA elnökétől azt hallhattuk, hogy kitartanak amellett, hogy embereket elfogjanak, és nem mondják azt el, hogy hol fogták el őket. Tehát állítólagos terroristákról van szó, és ezt így mi ellentétnek tartjuk. Azt szeretnénk, hogyha egyetlen egy országot sem neveznék meg konkrétan. Elvizem bekezdés esetében szeretnénk javasolni azt, hogy az ENSZ által fenntartott terrorista listákat felülértékeljék, ezek nem átláthatóak, nem lehet tudni azt, hogy valaki hogyan került rá erre, vagy hogyan került le róla. Annyit tudunk, hogy igazából ezeket nem is alkalmazzák arra, hogy a terrorizmus leküzdjék. Azt mondta, hogy nagyon sok mindent le kellett rövidítenie, nagyon nehéz így az emberi jogi javaslatokat megnézni, de van egy kiegészítés, amit én szeretnék látni az emberi jogok kapcsán az R pontban. Itt a kínzás megküzdését, említ, meg, eltörlését illeti. Úgy gondolom, hogy az államokat kell felszólítani arra, hogy a kínzás elleni egyezményt írják alá, mert ez sajnos eléggé lassan megy végbe, és nem annyira sok ország írta még ezt alá. A munkacsoportban volt egy nem hivatalos dokumentum, amelyben az emberi kapcsán utaltunk arra, hogy a klímamenekültekkel is foglalkozzunk, megvizsgáljuk azt, hogy lehetne-e egy saját egyezményt erre létrehozni, és milyen fajta jogokat lehetne alkalmazni itt a nemzetközi jog esetében, és hogyan lehetne bánni a klímamenekültekkel. Itt lehet, hogy egy módosításra szükség lesz majd, vagy az emberi jogok, vagy pedig klímaváltozási fejezetben. Mindenképpen vitára van szükség a parlamentek szerepét illetően is, az ESZ kontextusban. Úgy vélem, hogy a, ez a vita azonban még kicsit korai, vagy túlságosan is kontroverz. Köszönöm szépen. Merci, monsieur. Köszönjük. Milan Mon következik. Yo querría empezar agradeciendo al... Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm Lambsdorff úrnak ezt a kiváló jelentést. Nagyon nehéz az ENSZ szertágazó tevékenységével foglalkozni ilyen megszorítások mellett, ezért az előadóknak igen gyakran nehéz dolgok van, amikor a szöveget végső formájába kell ölteniük. Igen, komoly korlátozások, eh, kiterjedésbeli korlátozások mellett ez nem egyszerű. Beszéltünk már az EU és az ENSZ kapcsolatáról, mégis mondanék még pár dolgot. Először is Lambsdorff úr tudja jól, hogy az ENSZ-BT-re vonatkozó utalás szeretném, hogyha további tagokról beszélne, állandó, félállandó vagy nem állandó tagokról. Tehát kiegészítő vagy további egyéb tagokról kellene inkább beszélnünk. A terrorizmussal kapcsolatos bekezdéssel semmi bajom, az amerikaiak, stratégiai partnereink sok mindenben megegyezünk, egyetértünk, még ha vannak is néha problémák, folynak a tárgyalások, jelenleg is. a terrorizmus definíciója fontos, hogy végre elkészüljön, le kell a globális eh, megállapodást zárni, az egész folyamatot be kell fejezni. Az 1970-es és a 1973-as BT határozatokra jó lenne, ha hivatkoznánk, ezeket nem találtam a szövegben. A belső tagállamok közötti konzultációra vonatkozó bekezdést talán félre is érthetik, ez félreérthető is lehet. Szerintem ez túlságosan nagy ö, nyomatékot kap E Tehát az idézett bekezdés, az unión belüli konzultáció szerepel. Szerintem egy egyszerű hivatkozás elég, nem kell ezt túl hangsúlyozni. Az utolsó NSBT határozat például, a 1973-as egyértelműen tükrözi azt, hogy nincs egyhangúság az ENSZ BT-n belül, tehát szükség van belső konzultációra, sajnálatos módon, de hát ez a valóság. A, a globális fellépés egyetlen legitim szerve az ENSZ, Valóban az ENSZ egy legitim szervezet, de hogy mondhatjuk azt, hogy az ENSZ az egyetlen ilyen szervezet, könnyen ránk süthetik annak a bélyegét, hogy a G8-ak vagy a G20-ak nem legitimek. Tehát az egyetlen jelzőt törölném innen, nem mondjuk azt, hogy az egy és egyetlen, kizárólagos szerepe az ENSZ-nek, szerintem hibás megfogalmazás. Az Afrikai Unióra is történik hivatkozás, de az Arab Ligát akkor miért nem említjük? Hogyha az Afrikai Uniót említjük, akkor az Arab Ligát is említsük meg. Rövid módosítókat még benyújtok majd, de végezetül szeretnék gratulálni Lambsdorff úrnak, igen nehéz feladatot vállalt fel, főként a parlament bonyolult eljárásrendje mellett. Köszönjük, hogy az elnök. További információ A törökországi vitára nem kerül majd sor, mert eh, ellen eh, Flott sajátos módon nem, áll, nem tud rendelkezésünkre állni. Következő hozzászóló Muniz asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Gratulálok Lamsdorff úrnak ehhez az ajánláshoz ezekhez a javaslatokhoz szerintem valóban minden beépített ide, és tükrözi a nemzetközi valóságot ez a munka. Nem mindig könnyű az eseményekkel lépést tartani. Ebben a határozatban szerintem a nőkre is utalni kellene az ensz belül. Nagyon fontos lenne beszélni a női tényezőről, és ez még kimaradt aztán hivatkozni kellene a pénzügyi tranzakciós adóra, az FTT-re is. Meg kellene említeni, hogy ez egy olyan mechanizmus, amelyet a pénzintézetek esetében használhatunk, mert új bevételi forrást jelenthet. A globális irányításról folytatott vitának része az FTT-ről folytatott vita is. Szerintem Lambsdorff úr nagyon jól elemzi a béke teremtő tevékenységeket, és az, hogy ezek hogyan kapcsolódnak az EU stabilitási eszközéhez. Arról is el kell gondolkodnunk, hogy mi történik az Európai Külügyi Szolgálattal e, és a béketeremtő pillérrel. Gyakorlatilag lecsupaszították ezt a pillért, nincs elegendő erőforrás a munkavégzéshez, de azt hiszem, hogy ennél többet nem kívánok mondani, mert nagyon kiváló ez az anyag. Nincsenek gondjaim egyébként azzal, hogy ezt angolul kellett elolvasnom. Nem hiszem, hogy bárki másnak, bármilyen politikai frakciónak is problémai adottak volna az angol nyelvi változatnak, változattal. Hát rugalmasaknak kell lennünk ebben a szakbizottságban. Időnként bizony előfordul, hogy nem tudjuk betartani a szabályokat, mert gyorsabban szeretnénk előre haladni, mint hogy megvárnánk a fordítást. Itt nem arról van szó, hogy az előadók nem tesznek tanúbizonyságot a jó szándékukról, hanem arról, hogy gyorsan kell haladnunk. Hallottunk ilyen panaszokat az előző jelentés esetében. Én nagyon örülök, hogy a mostani jelentés esetében senki nem panaszkodik. Így kellene működnie mindennek a szakbizottságban. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Alexander Graf Lambsdorff úrnak ezt a munkát. Nem kívánom elismételni azt, amit már mások elmondtak, csak hogy időt spóroljunk. A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem esetén, ugye a nem úgy gondolta, hogy nem kellene egyes országokra hivatkoznunk. Hát én az, egyes az amerikai Egyesült Államokat és Oroszországot mindenképpen megemlíteném, hiszen az USA több éve mondja nekünk, hogy hogyan és szálljunk szembe a nemzetközi terrorizmussal, néha igaza van, néha pedig teljesen bolond ötletekkel áll elő, ami aztán aláássa az emberi jogok védelmét. Úgyhogy szerintem mindenképpen az usa és Oroszországot meg kell említeni a szövegben, ez nem hagyható ki. Gyakran látjuk azt is, hogy két oldalú megállapodások születnek bizonyos országok között a biztonsági szabályokról és azt is látjuk, hogy mondjuk a nemzetközi légtér biztonságát garantálandó is kétoldalú megállapodásokat írnak alá, és nem pedig több oldalú rendszer létezik, pedig erre lenne szükség a légi közlekedés biztonságának a javítása érdekében. Persze nem írhatunk itt regényeket, rövidnek és konzisztensnek kell, hogy legyen ez a jelentés, a külvilág felé is tömör határozott üzenetet kell közvetíteni, tehát a lényegre koncentráljunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, és Pródi úr következik, mondja az elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Lambsdorff úrnak ezt a kiváló munkát. Nagyon rövid leszek. Arra térnék vissza, amire Lochbiller asszony már utalt. Az éghajlat változás, amelyre konkrétan hivatkozni kell. Nem lehet ezt nem figyelembe venni. Már egy másik ülésen is felmerült ez, tehát az Emberi Jogi Albizottság ülésén is, ugye, hogy azok a menekültek, akik az éghajlatváltozás kreálta katasztrófák elől menekülnek és hagyják el a hazájukat. Aztán a Lambsdorff anyagnak az a része, amely az éghajlatváltozást említi. Itt világos, hogy azt mondjuk, hogy a vita középpontjába kell újra visszahoznunk azt a témát, amely a éghajlatváltozási igazságszolgáltatást mondjuk, vagy igazságosságot érinti. A, gondolok én itt a bali nyilatkozatra, tehát ugye a közös felelősségről szóló nyilatkozatra. ezt tehát vissza kell, hogy térjen a vita középpontjába, mert egyébként nem fogjuk tudni megoldani ezt a problémát, tehát hogy meglegyen a nemzetközi fegyelem, már ami az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a csökkentését illeti. Azt is azon is el kell gondolkodni, ugye, hogy az utolsó javaslat a bizottságnak, tehát volt ez a 2050-es térkép, illetve az, hogy szintfelhasználás egyáltalán ne legyen a társadalomban eddigre. Tehát ez a javaslat is azt mutatja, hogy hogyan tudunk áttérni a fosszilis forrásokról a megújuló erőforrásokra. Tehát itt is szükség van arra, hogy csökkentsük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a mostani 80-95%-ról, vagy 80-95%-kal, ami ebbe a roadmap-ben, térkép úti terben is szerepel. De ez nem megvalósítható, hogyha nem vállaljuk a felelősséget. Tehát például itt van a kibocsátáskereskedelmi rendszer is, a kiotói protokoll, hát ezeket, ezekről újra vitát kell nyitni, ezeket újra át kell beszélni, mert különben nem lehet elérni ezt a célkitűzést. És én szerintem a bizottságnak ezzel a javaslatával, tehát újra foglalkoznunk kell, hogy megtaláljuk, hogy szemet tudjunk nézni ennek a következményeivel Tehát a kibocsátás kereskedelmi rendszer változtatása nélkül mondjuk egy oldalon járhatunk el, például a szén felhasználásra kivetett adóval, tehát azokkal kell valamit kezdeni, azokkal a partnerekkel, akik nem fogadják el ezt az egyezményt, vagy nem tartják be ezeket a célokat. Legutolsó sorban pedig legyünk nagyon világosak, az ENSZ esetén a platformokban. Tehát ugye a közgyűlésben, hogyha kormányközi szinten is képviseletet kívánunk biztosítani a parlamenteknek, akkor tudunk komoly vitát nyitni a demokratizálásról, ezeknek a nemzetközi intézményeknek a demokratizálásáról. Természetesen mondjuk a G20-ak, a G8-ak köre is fontos, mint kezdeményező csoportok. Tehát a G20-ak és a G8-ak is hozzá kell, hogy járuljanak ehhez a vitához, muníciót kell, hogy biztosítsanak a különböző közgyűlésekben lefolytatott vitákhoz, az már az ensz belül. Köszönöm szépen. Merci. Köszönjük Prodi úrnak. Gimares kollega. Thank you very much, Chairman. Köszönöm, Köszönöm. A az ajánlást a közgyűlés 66. részekre vonatkozóan. Az előadó Lambsdorff úr perbeszédet folytat. Majd áprilisban kezdődik, ez majd folytatódik korai lenne megmondani, hogy mi szerepelne az EU prioritásaiban, 66. ülésszakra vonatkozóan. Szeretnénk, hogyha e, minél rövidebb lenne a szöveg, konkrétumokra szorítkozna a jövőbeni eseményekre, célokra bizonyos időszakon belül. Tavaly sikerült a szöveget e, lerövidíteni, remélhetőleg ez ügyben idén még jobb sikerrel járunk. Az ENSZ három pillér eh, fejlesztés, béke és eh, emberi jogok, ugye ez a három pillér. coherence and consistency eh, in the EU's action at the UN, it's crucially... Nagyon fontos persze ehhez az is, hogy az állásfoglalást a közgyűlés elfogadja, ami az Európai Unió megfigyelő státusz ellenére a tagállamok nevében eh, vehet részt az általános vitában és szólhat hozzá az általános vitához. Eh, köszönjük az EP segítségét ezen a téren, eh, ami a közgyűlésben a hatékony részvételt garantálhatja. Természetesen a kampányról szívesen beszámolok. Formális állásfoglalási indítvány, formális döntés született arról, hogy formális állásfoglalási indítvány nyújtunk be New Yorkban, főként amióta az állásfoglalás tervezetet benyújtottuk tavaly, azóta egy erősebbek a jelzések, hogy pozitív döntés születhet, ugyanakkor in consensus while efforts continue at the same time to get an agreement uh, on the final text. Persze a végső szövegről megpróbálunk minél hamarabb megállapodni. Ebben a kampányban megpróbáljuk uh, az utolsó erőfeszítéseinket is bevetni, annak érdekében, hogy minél hamarabb megszületesen ezzel a állásfoglalási indítvány. Köszönöm szépen. Merci. Köszönjük Lambsdorff úrnak, adom meg a szót, hogy lezárja a vitát konstruktiven Beiträge und Bemerkungen. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a hozzászólásaikat, és angolul folytatom. Köszönöm szépen minden hozzászólónak, köszönöm a külügyi szolgálat képviselőjének is a hozzászólását. Szerintem nagyon jól együtt tudunk kommunikálni ezekben a kérdésekben, és az elmúlt években ez meg is mutatkozott. Nagyon hasznos volt ez. Gratulálok önnek ahhoz, hogy támogatták ezt eh, az állásralást. Csak néhány pontot szeretnék kiemelni. Hadd mondjak egy általános megjegyzést, és ez kötődik ahhoz, amit Pródi kollega mondott a klímával kapcsolatban. Hogyha megemlítjük az éghajlatváltozási tárgyalásokat itt, akkor itt nem arról van szó, hogy mi a tartalma a tárgyalásnak, hanem inkább az, hogy mi a szerepe ebben az ENSZ-nek. Tehát erre kell fókuszálnunk. Ez az egyetlen olyan szervezet, amelynek jogosultsága van globális szerepből és globális tanulókat tud meghatározni. Ezért nem tudunk mélyre menni olyan témákban, amelyek más szakbizottságokra is tartoznak, de szeretnénk biztosítani azt, hogy a folyamat során kifejezzük a saját elképzeléseinket, és azt, hogy a folyamatnak meg kell maradnia az ENSZ keretein belül. Néhány más pont, amelyet kiemeltek, örülök, örömmel mutatom el azt, hogy a nők, férfiak e, e, egyén jogos esélyegyenességet megemlítették, itt eh, van egy új intézmény, és eh, találkozni fogunk ennek a vezetőjével, már találkoztunk vele egyébként New Yorkban, és valóban egy kitűnő személyiség. A pénzügyi tranzakciós adókról szólva, ez is a nagyon élénk vita itt a parlamentben, erről majd szavazunk. A terrorizmus kérdése és az USA megemlítése. Ezen kérdést illetve kritikák közül sokan azt tudok, minek kell megemlíteni az usa tehát azért, mert 2011 ugye az USA-ban történt, ezen kívül a tizedik évfordulóra köze, közeledik ennek. Széleskörű megalapodás van abban is, hogy az USA rendszere az nem igazán tökéletes, de hogyha megemlítjük Oroszországot ennek egyensúlyozására, hát ez elég furcsa, mert elmondhatnám, hogy az emberi jogi helyzet Oroszországban sokkal rosszabb, és nem kell koncentrálni szerintem ebben a szorban az orosz tervezés elleni hatóságokra. Hogyha megemlítjük az USA-t, vagy Oroszországot, akkor lehet, hogy mások azt fogják mondani, hogy miért nem említjük meg Indiás, Spanyolországot, vagy a Fülöp-szigeteket. Tehát úgy gondolom, hogy európaiként lehet, hogy érdekünk főződik ahhoz, hogy megemlítsük az USA-t, de nyitott vagyok a vita irányába természetesen. Egyértelmű, jó Leinen említette ezt, beszélni fogunk az észak-afrikai történésekről, beszélni fogunk az Afrikai Unió szerepéről, beszélni fogunk az Arab Liga szerepéről is. A parlamenti közülés kapcsán valószínűleg nagyon nagy vita lesz a szavazás előtt, ez a szavazásról itt nagy viták lesznek mert eh, az ENSZ esetében ez ötletlen kérdés, amiről nem egyformán gondolkodunk túl. Egyszerű azt mondani, hogy az ENSZ-et tegyük demokratikussá azáltal, hogy meghívjuk New Yorkba a parlamenti képviselőket a világ minden részéről, de ez azt jelenti, hogy észak-koreai vagy kubai képviselőkkel is tárgyalnunk kell, és nem igazán demokratikusak. Tehát úgy gondolom, hogy ezt a vitát eh, le kell folytatnunk, de szerintem a parlamenti közgyűlésnek a, a, a, az elképzelése nem annyira jó megoldás. A klímamenekültekről is tárgyalnunk kell, ez egyértelmű. Nem tudtam ezt kiemelni a jelentés rövidsége miatt. Az IPCC-t is erősíthetnénk, az ICC-nek is vannak barátai, az Európai Parlamentben, például Lochpiller asszony személyében, tehát mindenképpen erről is szólhatunk, és számos kérdésben még további viták várhatóak, meg kell néznünk, hogy hogyan fogjuk ezeket a kérdéseket súlyozni a jelentésben. A külügyi szolgálatot fel kell szerelni megfelelő módon, ugyanúgy, ahogy az ENSZ képviseletet illetően erről beszéltünk, itt nem lehet költségvetési semlegességről beszélni, hogyha Köszönöm szépen a hozzászólásaikat, várom a további vitákat, és uh, a szavazást itt a szakbizottságban, és uh, majd folytatjuk ugyanezt a vitát a tanácsban is, és persze a külügyi szolgálattal is. Köszönöm szépen. Merci, monsieur Köszönjük Lambsdorff úrnak, két további információval hadd szolgáljak. 31-e, március 31-e módosítók benyújtásának határideje, második eszmecsere és a szavazás a szakbizottságban április 12-én kerül sorra. Az új ENSZ női szervezet vezetője Vásli asszony, aki csütörtökön 24-én, március 24-én Brüsszelbe látogat, mi pedig részt veszünk a Nőjogi Bizottság ülésén, mi részt vettünk a Nőjogi Bizottság ülésén 9-től fél 11-ig, ez egy nyílt szakbizottsági ülés, nyitott legalábbis a külügyi bizottság tagjai előtt. Ezzel pedig lezárom a ma délelőtti ülésünket. Köszönöm.